kérem, hogy térjünk át a nyolcas napi rendi pontra. Tenok kolléga jelentése Montenegróról. Tenok kolléga, van esetleg még mondani valója? Nem, köszönöm elnök úr. Tegnap az egyekjelentéstevőkkel együtt mindent elmondtunk, és a GUE-t leszámítva mindenki nagymértékben támogatta a kompromisszumos módosítókat. Úgyhogy remélem, hogy elsőprő többséggel meg fogjuk szavazni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, akkor el is kezdjük rögtön. Egyes kompromisszumos javaslat ki támogatja? Ki ellenzi tartózkodás elfogadva? Tízes második rész ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos? Bocsánat. Kettes kompromisszumos ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító indítvány következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. megállította a gyors olasz a stopper órát. Most akkor lezárom a szavazást. 26 a 24 ellenében elfogadta. Áttérünk a 21-es módosítóra, aki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük. Tehát a 21-est. De hát másod szavaztatok. Lezártam. Tekintettel arra, hogy az igazság órájában az igere tért át a néppárt, így ez egy tiszta és egyértelmű többséggel el van fogadva. 22-es mellett ki van ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26 igen és 25 nem szavazattal. 23-as módosító ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellett ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hármas kompromisszumos, ki van mellette? Ki ellenzi, tartózkodók, elfogad. Akkor áttérünk a 28-asra, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodók, elutasítottuk, ellenőrizzük. Szűk volt az eredmény, szoros. Tehát a 30-asat 24 igen, a 22 nem ellenében elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 32-es. Lezárom a szavazást. 23 igen és 26 nem szavazattal elutasítottuk. 33-as mellett ki van. Ki ellenzi? Tartózkodók, elutasítottuk. 34-es, első része, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23, igen, 28, nem, elutasítottuk. Harmadik rész, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 35-ös módosító első része. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Huszonkilenc igen, 22 nem szavazattal elfogadtuk. Második rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellett. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszumos. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 38-as. 38-as módosító indítvány. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 32-es. Ki van mellette? Elnézést. 30. 42-es. Ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk 43-as mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk 44-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellett ki van, ki ellenzi tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk a 46-os módosító indítványra, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 51-es következik, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszumos ki van mellette. Ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. 53-as második rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 56-os ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszumos ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as módosító indítvány következik. Csak a... Igen, tehát csak 60-as módosító indítvány, csak a második rész. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodások. Ellenőrizzük. Elutasítottuk tehát. 66-os ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 67-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 68-as mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 8-as kompromisszumos. Ki van mellette? Ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk áttérünk a 70-es első részére. Mi van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 69-es mellett ellene, tartózkodás elutasítottuk. 73-as mellett ki van? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. 74-es. Tessék? A 73-asat ellenőrizzük. Tehát a 73-asat ellenőrizzük. Ezt elfogadtuk. Pedig Nem hisz nekem? It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. sas szemem van. 74-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók. Ez sem világos. Elutasítottuk. 75-ös, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 76-os mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 77-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk, 78-as ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 79-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 80-as mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk, 81-es mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk, 82-es mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk, 83-as mellett, ellene elfogadtuk. 84-es mellett ellene a liberálisok mind szavaztak? Akkor elfogadtuk. 85-ös mellett ki van. Ki ellenzi? Tartózkodók, elfogadtuk. 86-os, ki van mellette? ki ellenzi, tartózkodók elfogadtok, 87-es mellett, ellene, tartózkodók elfogadtok, 88-es mellett, ellene, tartózkodók elfogadtok, 89-es mellett, ellene, tartózkodók elutasítottuk. kilencvenes ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. 91-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 92-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. 6-os ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. 7-es mellett ki van? ellene ki van tartózkodók, elfogadtuk nyolcas mellett, ellene tartózkodók. Elfogadtuk kilences mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk egyes mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk kettes mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk hármas mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk négyes mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk ki támogatja a teljes művet. Elektronikusan szavazunk erről. Lezárom a szavazást. Ötven igen és egy nem szavazattal elfogadtuk. Tenok úr, megígérem, megtaláljuk azt az egy renitens képviselőt. Áttérünk a ková jelentésre. Ez egy vélemény tervezet egyetlen elektronikus szavazásról, fogunk tartani. Koval úr nem kíván megjegyzéssel élni, úgyhogy át is térünk rögtön a szavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hol van ez az egy ember? Kedves kollégák, áttérünk a Horvátországról szóló jelentésre. Rucsek kolléga, ez az első vita, első eszmecsere erről a jelentésről, és valószínűleg az utolsó olyan jelentés, amely ennek az országnak a csatlakozásával kapcsolatos, ugyanis Horvátország július 1-én 2013. július 1-én a tervek szerint az Európai Unió tagállamává válik. 20 tagállam és Horvátország, tehát így akkor 21, ratifikálta a csatlakozási szerződést, és az a várakozásunk, hogy a maradék tagállam is megfelelő időn belül megteszi ezt, Reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapokban Horvátország azt a tíz specifikus kérdést, feladatot, ami még maradt, amit a bizot elintézi, amit ugye az októberi bizottsági jelentésben megfogalmaztak. Az utolsó országjelentést majd márciusban fogjuk tárgyalni, és hogyha mi, illetőleg Horvátország is teljesíti a feltételeket, akkor az időterv szerint július 1-én ténylegesen sor kerül a csatlakozásra. És reméljük, hogy a jelentéstevő is ekép foglal állást. Parancsoljon, kolléga, öné a szó. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Mention. Ahogy ön is említette, ez az utolsó haladásról szóló jelentés Horvátországgal kapcsolatban, ha minden rendben megy, akkor 2013. július 1-én Horvátország az Európai Unió 28. tagállamává válik. Először is gratulálni szeretnék a horvát kollégáknak, illetve az egész országnak, mert Horvátország számára ez egy történelmi előrelépés, jelentős haladást ért el az ország, és úgy gondolom, hogy ez eredmény és haladás az egész EU-s bővítési politika szempontjából is. Az az egyik legsikeresebb politikánk. A jelentés tervezetnek három fő üzenete van. Az első, Horvátország jó úton halad, hogy teljes jogú tagja legyen az EU-nak júliusban. Zágráb majdnem minden ö, konkrét feladatot teljesített abból a tízből, amit az Európai Bizottság megjelölt. Kettő van még, amelyekkel kapcsolatban még majd a héten Mimica alelnökkel is, vagy miniszterelnök helyettessel is fogunk tudni beszélni. Ez az egyik a fennmaradó hajógyárak privatizálásával kapcsolatos, illetve a határátkelő helyek fizikai kiépítése a tengerparti területeken Horvátország és Bosznia-Hercegovina között a Neumi térségben. Szociális piacgazdaság Horvátország e működő e tekintetben tehát teljesítették a feladatokat. Az Európai Uniós alapok felvételére is felkészültek. Jelentés tervezeten felkéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem erősítették meg a csatlakozási szerződést, hogy időben tegyék meg. 21 tagállam már megtette, Franciaország az utolsó ezek közül, akik már ratifikálták a szerződést, és Szlovéniában viszont a megerősítése kapcsolatban problémát látok. A pénzügyi szakértők Horvátország és Szlovénia részéről is leültek tárgyalni, a Jublánszka bankának a nagyon kényes kérdését ismét megpróbálják megoldani, remélhetőleg sikerül a megoldást találni erre a problémára, és akkor ők is meg tudják erősíteni a horvát csatlakozási szerződést. Aztán a reformok fenntarthatóságát is hangsúlyozza a jelentésem, hogy ez folytatódjon a csatlakozás után is annak érdekében, hogy a horvát állampolgárok a tagállami mi állampolgárságukat a lehető legjobban ki tudják majd aknázni a jogállamiság és az intézményi kapacitások megerősítése, a bírói testület és az igazságszolgáltatás függetlensége, valamint a korrupció ellenes fellépések folytatása és megerősítése, illetve a közigazgatás átláthatósága területén úgy érzem, hogy még szükség van arra, hogy a szabor, azaz a horvát parlament hatékonyan felügyelje és ellenőrizze ezeket a területeket, illetve a civil társadalom is jobban bevonódjon ebbe a feladatba. Tehát, hogy a vállalt kötelezettségeket ténylegesen teljesítsék is. És harmadsorban jelentésem a regionális következményekre is összpontosít, amelyek Horvátország csatlakozása nyomán meg fognak jelenni. Horvátország aktív szerepet játszhat abban, hogy a régióban az Európai Uniós politikákat terjeszti, csak úgy, mint az európai értékeket. Meg tudja osztani a többi ország a saját csatlakozási tapasztalatait, a jó szomszédi viszonyokat, a kiegyezést és a megbékélést tudja erősíteni. Horvátország szerepe véleményem szerint proaktív, konstruktív kell, hogy legyen. A kétoldalú kérdéseket is kell, hogy rendezze szomszédaival, amelyek a további csatlakozások, a további bővítés útjában állnak. Horvátország tehát a Balkánon nagyon fontos szerepet tud játszani, mintát adhat a többi tagállamnak, illetve a további bővítés motorjaként is működhet, mint például Montenegró esetében is emlegettük ezt tegnap. Kollégák, érdeklődéssel várom a megjegyzéseiket, hogyha lesznek módosító javaslataik, akkor azt hiszem, hogy erre még két hetük van, hogy benyújtsák, és két hét múlva Strasbourgban meg tudjuk ezeket vitatni, hogy a parlament jelentése egy jó szöveg legyen és mi is hozzájárulhassunk a horvát csatlakozás sikeréhez. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig Bernd Posselt a néppárt széles árnyéka kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ön felett sem sikolhat át a tekintet, hogy úgy mondjam. Először is a jelentéstevőnek, Rócsa kollégának szeretném megköszönni kitűnő munkát, kitűnő jelentést és a kitűnő együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel. Széles és mély az egyetértés közöttünk, de ugyanakkor el szeretném mondani azt is, hogy van egy-két kis hangsúly, melyekben talán nem értünk egyet, illetve van, amiben egyet is értünk. Az egyik hangsúly erről beszélt Rócsek kollega is, azon van, hogy elismerjük a horvát kormány jelenlegi erőfeszítéseit, különösen Nimics alelnök szerepét, aki a folyamatosságot akarja megőrizni, és a reformokat akarja előbbre vinni. Úgy gondolom, hogy Horvátországtól a régióban valóban lehet tanulni, van mit tanulni Horvátországtól, hiszen az Európai Unióhoz való közeledés nem volt a pártpolitikai csatározás e, prédája, és éppen ezért ezt, ezt meg lehet, ezt le lehet koppintani Horvátországtól, és éppen ezért úgy gondolom, hogy márciusig a tíz pontból még nyitva maradt pontokat biztos be fogják fejezni. Többek között ugye ma szavaztak a csatlakozásról. Másodszorban úgy gondolom, hogy a ratifikációs folyamat tekintetében igazi nyomást kell gyakorolnunk. Örülök annak, hogy Franciaországgal az egyik nagy ország, nagy tagállam, aki még nem ratifikálta a horvatországi csatlakozási szerződést ratifikálja, de ugyanakkor elégedetlenségemnek adok hangot Németország az én hazám kapcsán, és innen szólítom fel a Német Szövetségi Parlamentet, a Bundestagot, hogy ratifikálja a szerződést, ma van a Elizé szerződés 50 éves évforduló, aláírásának 50 éves évfordulója, Éppen ezért az volna szép, hogyha ratifikálná a Bundestag ez, és éppen ezért nehogy erre hivatkozva a mások is késedelmesen ratifikáljanak. Végezetül egy passzussal, egy bekezdéssel egészítenem ki a jelentést, ahol horvát kollégáink kitörő munkájáról öm, beszélünk a horvát megfigyelők nagyszerűen dolgoznak, és minél hamarabb, ugye július 1 legkésőbb teljes jogú képviselők ki kell, hogy váljanak. Az utolsó pont, melyet szintén fontosnak tartok, figyelni kell arra, hogy a csatlakozási folyamatra való felkészülés ne váljon a választási kampány témájába. A szlovén kollégákat szólítom meg, már megint vál, kormányválság van Szlovéniában, reng a belpolitikai föld, és azt remélem, hogy most végre ne, nem rukkolnak elő a szlovén választási kampányban olyan kérdésekkel, melyeket már megnyugtatóan rendeztünk a nemzetközi tárgyalások során régi barátja vagyok Szlovéniának, én voltam a szlovén jelentéstevő, igazán támogattam Szlovéniát, de azt szeretném kérni, hogy Szlovénia és minden tegye meg annak érdekében, hogy ne legyen késedelem ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Az felszólalásának utolsó részét nyomatékkal szeretném én is támogatni, de egyébként mindennel egyetértek abból, amit mondott. Kazini képviselő. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is gratulálni szeretnék Libor Rócsek kollégámnak ehhez a kiegyensúlyozott, nagyon jó jelentéshez. Valóban Horvátországot buzdítani, bátorítani kell, azért, hogy megerősödjön a saját önbizalma, és ugyanakkor hamarosan teljes jogú tagjává válhasson az Európai Uniónak. A jó szomszédi együttműk viszonyok kialakításában is nagyon sokat tettek. Milanovic miniszterelnök belgrádi látogása nagyon fontos jelzés volt, nem csak a két ország számára, hanem az egész régió számára. Én is azt szeretném látni, hogy Horvátország mi hamarabb tehát július 1 lépjen be az Európai Unióba, de abban az országban, ahonnan én jövök, a ratifikációs folyamat még el sem kezdődött. Egyetlen oka van ennek, ennek az előfeltételei nem teljesültek. Már pedig, amíg az előfeltételek nem teljesülnek, nem lehet ratifikálni. Nem függ ez össze a kormányválsággal a Horvátországgal való kapcsolataink stratégiai jelentőségűek, és teljesen mindegy, hogy technikai vagy ügyvivői kormányunk van, ennek a kérdésnek a fontosságát nem lehet aláértékelni, de hát látni kell, hogy mi a probléma lényege. A probléma lényeg az, hogy az, amiben megállapodtunk, nem veszik figyelembe. Az ősi római jog egyik alapelve egyébként mind a szlovén, mind a horván törvények ezen nyugszanak, azt mondja ki pacta sul servanda, azaz a megállapodásokat be kell tartani. Márpedig a horvát fél késlekedik abban, hogy a ratifikáció előfeltételeként fennálló kérdéseket teljesítsen. Posszált kollega említette, hogy a Ljubljanska Banka ügyben a nemzeti szakértők még találkoznak, de nem fogják tudni megoldani a szakértők a kérdést, hiszen a bank beperelése mellett döntött a horvát kormány. Tehát nem szakértői kérdés hanem politikai kérdésről van szó. Egyetértek horvát ország volt külügyminiszterével Jandrokovicsal, aki Milanovics belgrádi látogatása kapcsán azt mondta, hogy produktívabb lenne, hogyha a szlovén és a horvát külügyminiszter találkoznának ezekben a nehéz időkben. Ez a tagállamok szuverének, nem lehet nyomást gyakorolni rájuk, és egyetlen nemzeti parlamenti képviselőt nem tudok elképzelni, aki a ratifikáció mellett szavazna, hogy ezt a kérdést nem tudjuk megoldani. Nem az emocionális megközelítés ideje van, hanem igenis racionálisan kell gondolkoznunk. És látni kell, hogy ezt az akadályt, ezt meg kell haladnunk. Elegendő időnk van még, Fontos, hogy racionálisak legyünk, és biztos vagyok benne, hogy mindent sikerül időben befejezni, Horvátország, a régió és az EU érdekében. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni jelentéstevőnknek, Rócsek kollégának a jelentéstervezetet, a szállásfoglalás tervezetet, és ha minden jól megy, akkor az AFED szakbizottság utoljára tárgyalja Horvátország ügyét, mint tagjelölt ország ügyét. Nagyon izgalmas ez a ügy, de még nem értük el a teljes egészség, egészség és éppen ezért eh, nagyon fontos, hogy eh, ne túl rózsás képet fessünk úgy hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy Horvátország keményen dolgozott, de van még egy-két kérdés, amelyben előrelépésre várunk. És fontos, hogy ugyanakkor ragaszkodjunk ahhoz, hogy a házi feladatot elvégezzék. Az egyik, a korrupció elleni harc és a jogállam érvényesülése. Azt hiszem, hogy van itt még mit tenni és jó volna, hogyha Horvátország az korrupció elleni törvényeket határozottabban érvényesíteni másodszorban, a közigazgatás területén professzionálisabb, függetlenebbnek kell lennie a közigazgatásnak és átláthatóbbnak, és az Európai Számvevőszék ajánlását is meg szeretném említeni, amely az EU strukturális és kohéziós alapok igazgatásáról szól, és azt mondja, hogy Horvátország még nem képes abszorbálni, felszívni ezeket az alapból jövő pénzeket, tehát az adminisztratív kapacitását meg kell erősíteni. Világosan kell ezeket a problémákat látni, hiszen annyiszor tesszük fel a kérdést, hogy mire fordítjuk a pénzt, hát meg kell akadályozni, hogy egy olyan helyzet jönjön létre, ahol utólagosan kell korrigálni a szabályokat. Végezetül pedig a háborús bűnök elleni nemzeti fellépés kérdését vettem föl. Itt is a megbékélés irányában kell elhaladni. Mindezt elmondva ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy a saját házunk táján is söprögessünk megfelelően. A kollégák említették Németországot. Lammert házelnök, a Bundestag elnöke felvetette, hogy Horvátország kész a csatlakozásra. Hát ez nagyon szerencsétlen üzenet volt. Éppen ezért szeretném szólítani a, a azon párt e, tagjait, akik a Bundestag elnökét adják, hogy e, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy pro-európai megoldást találjanak. Ugye ez nem az én pártcsaládom. családom. Úgy gondolom, hogy az alapjogok érvényesülése alapvető vonatkozik ez az emberek szabad mozgására, és ez csak a súlyos és megalapozott munkaerőpiaci zavarok alapján lehet korlátozni. Végezetül pedig a jövendőbeli csatlakozókra tekintve. Azt hiszem, hogy az eljárás átláthatóbbá vált, de még jobban be kell vonnunk a parlamenteket és a civil társadalmat. Remélem tehát, hogy a horvát csatlakozás egy sikertörténet lesz, és a folyamatot hitelesebbé teszi mindkét oldalon. Örömmel tekintek az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevővel való tárgyalások elébe, és remélem, hogy ez az utolsó alkalom, hogy Horvátországról, mint tagjelölt országról beszélünk itt, az AFED-ben és más testületekben is. Köszönöm szépen, Brandner asszony, csak annyit szeretnék mondani, hogy Lambert házelnök nem akarja megakadályozni Horvátország csatlakozását, csak kifejezésre jutott, hogy Horvátországnak az Európai Bizottság által tett tíz feladatát teljesítenie kell, illetve ebéli óhaját fogalmazta meg ebben a kijelentésében, és arról is beszélt, hogy a e tíz feladat teljesülése a csatlakozási érettség megítélésénél mérvadó lesz. Kérem, hogy ezt vegye figyelembe. Semmiképpen nem akarja a, a én pártomból se megakadályozni, se Norbert Lammert nem akarja megakadályozni a horvát csatlakozást. Tennok kollega kapszult, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR frakció is támogatja a bővítést és Horvátország csatlakozását rövidesen nagy mértékben egyetértek Benner asszonya a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem szempontjából, de ez nem csak a tagjelölt országokban harc, hanem néhány tagállamban is. Úgyhogy már a korábbi bővítési körökből az Európai Bizottság tanulván most sokkal szigorúbb. Ez jó és szeretnék a jelentéstevőnek is gratulálni, mert e tekintetben is jó munkát végzett. Egy aggályom van, amiről még nem esett szó. Én Montenegro jelentéstevője vagyok, és különösen a kampány tekintetében, ami Szlovéniában zajlik, illetve a szlovén-holvát határvita tekintetében, amiről egy népszavazást is tartottak, és amely úgy tűnt, hogy blokkolja Horvátország csatlakozását. Tehát az aggaszt, hogy Montenegro és Horvátország között is van határvita, területi vita. És meg ijesztett az, hogy azt hittem, hogy a nemzetközi bíróság előtt már sikerült rendezni ezt a kérdést, de rájöttem, hogy nem. És aggaszt, hogyha a Horvátország tagállamá válik, akkor ne használja ki tagállamiságát arra, hogy Montenegrót megakadályozza a csatlakozási folyamatban egy-két oldali vita miatt ez a szokásos régi kérdés, hogy az első, a klubhoz először csatlakozó embernek több joga van, és meg tudja akadályozni a másik csatlakozását a régóta fennálló viták miatt. Ezért aggaszt engem, hogy Horvátország is esetleg tagállami státuszát arra használja, hogy a, például a Szerbiával, egy másik tagjelölt állammal kapcsolatos kétoldalú kérdéseit a csatlakozás akadályozására használja fel. Ugyanezt Montenegro esetében is elképzelhetőnek tartom, és ez problémás. Kukán úr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Rócsek úrnak a jelentéssel kapcsolatos munkájáért csendes, pragmatikus, realista és konstruktív megközelítést alkalmazott ez ügyel kapcsolatban. Remélem azt, hogy Horvátország gördülékenyen fogja megtenni az utolsó lépéseket a teljes tagság felé. Pár ügyet szeretnék felvetni, amelyek még mindig nyitva vannak. Azon intézkedések, amelyel az igazságszolgáltatás hatékonyságát kívánják javítani, üdvözlendők, de Horvátországnak attól még véglegesítenie kell, és végre is kell hajtania az igazságügyi reformstratégiáját. A korrupció elleni küzdelmet is említették a kollégák, a kormány erőfeszítései a területen például egy új cselekvési terv elfogadása a korrupció ellenes stratégia területén, illetve az egészségügyi rendszer átvizsgálása szintén üdvözlendő, de több hatékonyságra van szükség a helyi szintű korrupció, illetve a közbeszerzés területén megnyilvánuló korrupció elleni küzdelemre. Meg kell akadályozni azt is, hogy érdekkonfliktus jöjjön létre. Ezért az összeférhetetlenségi bizottság működése rendkívül fontos lesz. A regionális együttműködésben Horvátország nagyon aktív, és ez nagyon pozitív szerep. E tekintetben szeretném megemlíteni azokat a lépéseket, amelyeket a szerb kapcsolatok enyhítésére tettek. Aztán a határátkelő helyek Bosznia-Hercegovinával, és még néhány kétoldalú ügy Horvátország szomszédaival kapcsolatban. Ezekkel kapcsolatban remélem, hogy hivatalosan és formálisan üdvözölhetjük Horvátországot magunk között, tagjaink között 2013. július 1-én. De emlékeztetném horvát barátainkat arra, hogy miután teljes jogú tagokká válnak, azután is tovább kell folytatni a kemény és határozott munkát, hogy a parlamentünkben néhány képviselő szívében lévő kételyeket el tudják oszlatni. Itt a nemzeti büszkeségről van szó, és biztos vagyok benne, hogy Horvátország meg tudja, és meg is fogja tenni ezeket a szükséges lépéseket. Köszönöm. Angurakis. Angurakis. Angurakis kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A következőket mondanám el. Egyrészt, ami a csatlakozási folyamatot illeti, ez elérkezett az utolsó szakaszába, ma olvassuk ezt a jelentést, és azt láthatjuk, hogy a dolgok csak egyre rosszabbodnak. Tényleg romlik a helyzet, nagyon rossz kihatásai vannak a csatlakozásnak a munkavállalókra. A 13-as pontot se tudom máshogy értelmezni. Ugyanis itt az áll, hogy Horvátországot felszólítjuk, hogy további struktúrális reformokat folytasson le, magyarán szólva magánosítás, munkanélküliség, szegénység és természetesen a munkavállaló kivándorlása tartozik ide. Hogyha megnézzük a kikötői eh, dokmunkások helyzetét és a hajógyárakat, itt is ezrek fogják elhagyni az országot, hogyha ezeket privatizálják, és nem látjuk a megoldást. Itt aztán vannak a csatlakozási eh, folyamat során bizonyos bilaterális feszültségek is, és a csatlakozási folyamat eh, nem vezetett el ezeknek a problémáknak a nemzetközi jog szerinti megoldásához. Tehát itt nagyon súlyos ügyekről van szó, és van egy további nyitott kérdés is, Montenegro és Horvátország is az ENSZ tagja, tiszteletben tartják a nemzetközi jogot, de a kölcsönös feszültségeiket még nem tudták megoldani, és aztán láthatjuk, hogy mi történik itt a Szlovéniához fűződő viszonyban és a határok kérdésében. Jó lenne, hogyha újra a békés egymás mellett élés felé tudnának fordulni az országok. Az, ezek az országok. A nemzetközi büntető törvényszék és a nemzetközi jog nem segíti eh, a balkáni megbékélést. Legalábbis ezt láthatjuk. Úgy gondolom, hogy sokkal határozottabban kellene szólnunk arról, hogy a horvát hatóságoknak a menekülteket és az üldözötteket emberségesen kell kezelniük. Ez egy fontos kérdés, konkrétabban kell ebben a kérdésben fogalmaznunk, hiszen ez nincsen még megoldva, és a jövőben további problémákhoz fog vezetni. Utolsó megjegyzésem pedig az lenne, hogy kézzel foghatóbb megfogalmazásmódot kell választanunk. Például a 21-es pont esetében, amely a bilaterális vitákról szól. Itt ugye csak általánosságban beszélünk ezekről a vitákról, de nem határozzuk meg ezeket konkrétan. Úgy gondolom, ilyen fontos jelentések esetében konkrétabban kell foglalkoznunk. Az én pártom és én magam is úgy eh, gondoljuk, hogy nem tudjuk támogatni Horvátország uniós csatlakozását, mert úgy gondoljuk, hogy a munkavállalókra való kihatása ennek a csatlakozásnak negatív lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! 21 évvel a nemzetközi elismerés után, 13 évvel azután, hogy intézményi kapcsolatok jöttek létre Horvátország és az EU között, és már majdnem 8 évvel a tárgyalások megkezdése előtt Horvátország az út utolsó lépéseit teszi meg. Politikai szempontból egy többoldalú vállalkozás ez, nem csak a kormány, hanem a gazdasági szereplők, a civil társadalom és az egyének szempontjából is. Horvátország volt az első ország, amely a 21. században tagjelölté vált, csatlakozni szeretett volna. A volt Jugoszlávia utódállamaiból az első ilyen ország. Nagyon komoly háború utáni tapasztalataik vannak, és ezért 2007 után sokkal komolyabb feltételeket kellett, hogy teljesítsenek a csatlakozás előtt, mint más tagállamok. Ez azonban az államok polgárainknak az előnyére fog válni. Nem fogjuk a kétoldalú ügyeket a többi nyugat-balkáni ország csatlakozásának akadályozására használni. Ezt kormányunk már többször is kifejtette. Már nagyon közel vagyunk az európai célhoz, de még mindig az úton járunk. Az átfogó ellenőrzési jelentés is, amit az Európai Bizottság múlt októberben adott ki, ezt nyitott, nyilvánította ki. Az összes kötelezettségvállalást sikerült teljesítenünk, de még maradt tíz konkrét feladatunk. A horvát kormány rendkívül komolyan vette ezt a jelentést. A tíz konkrét feladat már majdnem mind teljesítve van, és március vége előtt remélhetőleg, talán egy kivétellel, az összes feladatot sikerül teljesítenünk. Az állásfoglalás tervezet azt is említi, hogy 20 tagállam már megerősítette a csatlakozási szerződést. Franciaország múlt héten tette ezt meg, illetve a brit felsőház tegnap valamint várjuk azt, hogy februárban még több tagállam szintén ratifikálja a szerződést, remélhetőleg teljesülni fog az állásfoglalás tervezetben kért kívánság. Ez egy nagyon jó dokumentum, ami az összes releváns aspektusra kitér, és gratulálok ezért Rócsek úrnak. A március 31-i utolsó átfogó ellenőrzési jelentés remélem tükrözni fogja majd a Horvátország által elért eredményeket. Söfling úr következik. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok Rócsek úrnak. Nagyon jó a jelentés, átfogó. Nagy mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Talán nem vagyok annyira optimista, mint az általános hangulat ebben a vitában július 1 kapcsolatban. Nagyon remélem, hogy tévedek, de úgy tűnik, hogy vannak belügyi és nemzetközi akadályok is még a megerősítés előtt. Még maradnak kétoldalú problémák, ezekről tudunk. Nagyon remélem, hogy tévedek, de szerintem felkészültnek kell lennünk arra, hogy mi fog történni akkor, hogyha július 1 nem sikerül minden előfeltételt teljesíteni kell, hogy legyen egy menetrendünk arra az esetre, hogy ha lépésekre van szükségünk, és nem csak Horvátország szempontjaira gondolok, hanem az egész Nyugat-Balkánra, mert ennek, hogyha ez bekövetkezik, nagyon komoly következményei lesznek. Óriási lesz a csalódottság, és a közvélemény nagy része további csatlakozás és bővítés ellen fordulhat. Remélem, hogy megalapozatlan lesz a pessimizmusom, de arra az esetre, hogy ha mégsem, gondolkozzunk el azon, hogy mi lesz a teendőnk. Köszönöm. Mr. Lange. From the Commission. I thought it's Miss Lange. Mr. Posselt first. Először Posselt. Posselt úr először. Elnézést, elnök úr, de szeretnék bizonyos tényekre utalni röviden. Vannak jogilag kötelező érvényű Európai Parlament által elvégzett szavazások. Tehát ez ugye jogérvénye szavazási eredmény. Mi néhány módosításról beszélünk, de ami jogilag kötelező érvényű szavazásunk megtörtént már. Ezt mindenképpen tényként rögzíteni kívánom. És másodszorban arra is szeretnék utalni, hogy a kommunista kolléga szeretné védeni a horvát munkavállalókat, de hát Horvátországban népszavazást tartottak, és a horvát nép jogérvényes, jogilag kötelező módon igent mondott a csatlakozásra, úgyhogy úgy gondolom most nem kezdhetjük el újra tárgyalni az egészet. A harmadik megjegyzésem pedig, hogy július 1 nem a mi találmányunk, hanem ez egy szerződésben áll, amelyet valamennyi állam és kormányfő aláírt. Úgyhogy én nagyon is úgy gondolom, hogy nem tehetünk úgy, mint hogyha ez egy légből kapott dátum lenne. Ez egy szerződésben rögzített. Időpont. Köszönöm szépen. Valóban. Formálisan az eljárásjogi szempontból Poszelt kollégának igaza van, e, jogilag kötelező érvényű módon az Európai Parlament áldását adta a csatlakozásra, tehát mi most már itt kiszálltunk a játékból, mi nem akarjuk és nem is tudjuk a folyamatot késleltetni. Mindazonáltal mindenképpen célszerű lenne, hogyha Horvátország is együttműködne a tíz kérdés tisztázásában, mert akkor nem lesz szükség további üzenetek jelzése küldésére. És hát nyilvánvalóan különös kérésünk Szlovéniához, hogy ne legyen ő az, aki ugye a régi busz elmélet alapján azt mondja, ugye a felszálló utas, amint helyet kapott, hogy most már én helyet kaptam, tele van a busz, más ne szálljon be. Úgyhogy Horvátország ne viselkedjen így, ne blokkolja a szomszédország csatlakozását. Nagyon remélem, hogy Sörfin kollégának a pessimista megítélése az nem fog eh, beigazolódni. Mindannyiunknak ezen kell dolgoznia. Jó lenne, hogyha pozitívan tudnánk változtatni eh, ezen és jó lenne, hogyha a horvát barátok is együttműködnének abban, hogy a feltételeket teljesítsék. Van esetleg még hozzászóló? Igen, én még szerettem volna az utolsó pontra visszatérni, ugyanis fontosnak tartnom, hogy a két oldalú konfliktusokat kezeljék. Azt látjuk, és ez számukra hihetetlen, hogy mennyire élesedik a vita Horvátország és Szlovénia között. Kacsin kolléga eh, azt mondja, hogy ennek nem szabad befolyással lennie a csatlakozásra, ugyanakkor azt mondja, hogy eh, hogy itt kettőknek rendezni kell a dolgot. Tehát itt mindenképpen egy koherens megoldást kell találni, meg kell nézni, hogy vannak-e akadályozó okok, és ahogy ön is elmondta, nem szabad, hogy megengedjük azt, hogy mindig a már csatlakozott, a később csatlakozónak a csatlakozását akadályozza. Tehát jó lenne, hogyha parlamentként azt várnánk el, hogy általában az ön által javasolt viselkedésmódot követni mindenki, és az egyik ország nem akadályozná a következő csatlakozását. Kacsin kolléga. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetérthetek, de valamit azért hozzá kell tennem. Horvátország és Szlovénia ügye nem bilaterális ügy, hanem multilaterális ügy. Horvátország megegyezett a szerződésben. És hogyha elolvassák Horvátország csatlakozásáról szóló szerződést, akkor ez a passzus szerepel. Ezért mondom, a tényeket, ahogyan a római jog mondja, be kell tartani, illetve az ígéreteket be kell tartani. Egész addig, amíg Horvátország a saját ígéreteit nem tartja be, nehézségekbe fog ütközni, és itt egy kormány van, aki megakadályozhatja Horvátország csatlakozását, ez pedig július 1 ez pedig a jelenlegi horvát kormány. Máskülönben nem értjük meg a problémákat, amelyekkel szemben állunk. Köszönöm szépen, értem én, de úgy értem ezt a problémát, hogy mindkét oldalnak keresnie kell a megoldást nem értelmezhetjük ezt úgy, hogy az egyik ország, az, a tagállam azt mondja, hogy a másik fogadjon el minden kompromisszumot, tehát nem lehet, hogy az egyik tagállam a vétó helyzetét úgy kihasználja, hogy a másikat ezzel kényszerítse. Mindkét oldalnak keresnie kell a megoldást. Általánosságban mondom ezt egy ilyen konfliktus kezelése kapcsán. Angorakis úr, köszönöm szépen, elnök úr. Csupán annyit akartam mondani, hogy persze, igaza van az elnöknek, de egy kis különbséggel, mégpedig Horvátország csatlakozását az Európai Parlament nagy többséggel támogatta. Én Horvátországban voltam a népszavazás idején, és tudom a milyen többséget értek el az igen szavazatok. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy erről ne ö, nyilváníthatnánk véleményt a szakbizottságunkban. Ezt tettem én meg. Hálás vagyok a jelentésért, azért, mert úgy gondolom, hogy nem hangsúlyozza ki, és ezzel elégedetlen vagyok, hogy a Horvátország tagsága nem teszi őt az EU-nak, és erről nem szól a jel- jelentés. Kedves kollega, mondja az elnök, senki nem akadályozza meg, hogy elmondja véleményét. Lange úr, köszönöm szépen, elnök úr. Meg szerettem volna ragadni a lehetőséget, hogy Röviden tájékoztassam önöket arról, hogy az Európai Bizottság mit tesz Horvátország csatlakozásának monitorozása, nyomon követése tekintetében. A mi jelentésünk március 21-i dátum, dátummal rendelkezik, ahol három fejezettel a 8-assal a verseny és a 23-24, ez ugye a jogállamiság fejezetei, ezekkel a fejezetekkel akarunk foglalkozni e három e március 21-én kiadandó jelentésben. Még egyszer áttekintést adunk a horvátországi helyzetről, de ugyanakkor Füle biztos, és Szicsa a külügyminiszter asszony találkoztak múlt héten, és uh, itt uh, update-olta a külügyminiszter Füle biztost. Füle biztos azt mondta első reakciójában, hogy elégedett a Horvátország által tett lépésekkel, de ugyanakkor arra is bátorította Horvátországot, hogy tegyen további lépéseket a csatlakozásig. Egy nagyon előzetes értékelés alapján azt mondhatjuk, hogy a 10 pontból három jelent problémát. Ezeknek a teljesülése problematikus lehet márciusig. Az egyik probléma a, a hajógyárak tekintetében, a privatizáció tekintetében, de tegnap Almunia biztos és a felelős horvát döntéshozó találkoztak, és úgy értelmezem, hogy megállapodásra jutottak, és így a bónusz splitről a bizottság megnyugtató véleményt adhat ki. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor már a tavaszi jelentésünkben pozitívan nyilatkozunk meg a hajógyárak kérdéséről. A második pont, és itt valószínűleg nem sikerül megállapodásra jutni, ezek a Neomi koridorban lévő határátlépők. Itt munkálatokat kezdtek el, de márciusig ezeket a munkálatokat nem lehet majd befejezni. Abból indulunk ki, és erről tájékoztatnak bennünket a horvátok, hogy a munkálatokat olyan tempóba folytatják, hogy legalábbis Horvátország csatlakozására elkészülnek. Harmadsorban ezek a fordítások kérdései. Mint tudják, a horvát is az EU hivatalos nyelvévé válik a csatlakozással, ezért tehát a teljes vívmányokat, a teljes akit le kell fordítani horvátra. Ez egy nagy és hosszadalmas munka. Ezen a héten még a megfelelő a horvát fordítóirodákkal találkozunk, hogy megtudjuk, hogy hogy állnak a hányadán állnak a dolgok. Jelenleg minden esetre úgy néz ki a dolog, hogy márciusi jelentésünkig nem sikerül mindent lefordítani, ezt kijelenthetjük, de meg szeretnék tudni, hogy lehetőség lesz-e arra, hogy július 1 minden jog, jogszöveg leforduljon Horvátra. Azután a Montenegró és Horvátország közötti vitáról is beszélni szeretnék. Van itt ugye a lakói félsziget nyitott kérdése, és tájékoztattak bennünket, biztosítottak, hogy bilaterális szinten Horvátország és Montenegró keresik a megoldást, Tegnap Barózó bizottsági elnök felvetett ezt a kérdést, amikor Montenegrói miniszterelnökkel találkozott, és arra buzdította, ösztönözte, hogy folytassák ezeket a tárgyalásokat a megoldást keresve. Köszönöm a figyelmüket! Mr. Rapporteur, Rucek, you have the floor. For... Rócsek úr, öné szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, meg szeretném köszönni konstruktív hozzászólásaikat és a kritikát is. Talán pontról pontra felszólalóról felszólalóra haladnék. Posszált úr, teljesen egyetértek önnel, hogy ez nem csak a kormány munkájának sikere, hanem minden politikai erő munkájának sikere. Hogyha egy ország, Horvátország, vagy majd később Montenegro, vagy Albánia sikeres akar lenni, akkor minden fő politikai erő együttműködésére van szükség. És éppen ennek vagyunk tanúi Horvátországban. És ilyen módon én magam is Gratulálni szeretnék a megfigyelőinknek, a horvát megfigyelőknek, akik minden politikai csoportot képviselnek, frakciót képviselnek, nem csak az AFED-ben dolgoznak kitűnően, hanem az egész parlament munkáját gazdagítják ezek a horvát megfigyelők. Kacsin úr, a ratifikáció kérdéséről még felszólalásom végén szólok. Brandner asszony, a jogállamiság, korrupció és a közigazgatás kérdését vetette fel, meg a háborús bűnök kérdését vetette föl. Nos, ezek azok a kérdések, amelyekre koncentrálok a jelentésemben. Mondtam már igen, hogy bizonyos lépéseket meg kell tenni a csatlakozás előtt, de ez egy folyamat, amely zajlik. ahogyan az új tagállamok, úgynevezett új tagállamok példája mutatja, például az én hazám példája is mutatja. A számbevőszék jelentése nagyon fontos, és amikor Horvátországban, Zágrában jártam, ez volt az egyik kérdés, amelyre koncentráltam, tehát a számbevőszék jelentés az abszorpciós kapacitásról, hiszen a saját hazám a Csehköztársaság 9 éve tagja az Európai Uniónak, de a korrupció okán Csehország nem tudja teljes egészében lehívni és felhasználni az európai alapokban rejlő pénzeszközöket. Tehát Horvát kollégáim figyelmét és barátaink figyelmét felhívtam erre a kérdésre, a e kérdés jelentőségére, és ők tudják, hogy július 1 ez a munka nem ér véget, hiszen ez egy folyamatos, ez egy folyamat, melyben a kapacitásunkat növeljük. Említettem én is, és ön Brandner azt, hogy megismételtem, hogy még további munkára van szükség, monitorozásra van szükség, mind a parlament részéről, mind a civil társadalom bevonására nagyobb szükség van. Jobban be kell tehát vonni a horvát civil társadalmat a horvát parlament munkájába. Tenök úr a horvát montenegrói határvitáról beszélt. Tisztában vagyok a helyzettel, Nincs ehhez mit hozzátennem, mint mást hozzátennem, mint amit a bizottság képviselője mondott. Hogy vannak, vannak-e biztosítékaink? Igen, engem biztosítottak különböző politikai eh, pártok képviselői, illetve a horvát kormány képviselői biztosítottak a határvita rendezéséről. De nyomon kell követnünk ezt az ügyet, hiszen Horvátország és Montenegró érdekét is szolgálja a határvita megoldása, egyébként az egész bővítési folyamat. Tot is előbbre viszi, az, hogy a bilaterális kérdést Horvátország és Montenegró megnyugtatóan és minél hamarabb megoldja. Mi több? A bizottság új stratégiájának melyet a egész régióval kapcsolatosan alkalmaz, ez fontos része. Kukán úr, a jogi, a igazságszolgáltatási reformstratégia, közbeszerzés, korrupció kérdéseit vetette fel, valóban fontos kérdések, ezek is ki is hangsúlyozom ezeket a jelentésemben. Angora kiszúr. Nem értek önnel egyet, ami 13-as pontot illeti a jelentéstervezetben. Hiszen mit mond ez? Bátorítsuk Horvátországot arra, hogy a strukturális reformokat végrehajtsák, és a stimulált növekedést elérjék. Hát mit, hogyan lehetne ezt másként elérni, mint reformokkal a fellendülést? Tehát a strukturális reform végrehajtása nélkül nincsen gazdasági növekedés, és gazdasági növekedés nélkül nincsen, nem nő a munkaerőpiac. Nem értem, hogy az ön felvetése mire vonatkozna. Nem értem, hogy éppen a strukturális reformok miért munkanélküliséghez vezetnének. Nagyon sok jó példát tudunk Európából, a saját tagállamainkból, nézzék meg Németországot, vagy Ausztriát, vagy az új tagállamokat – melyet mondjuk a baloldal irányít, mondjuk Szlovákiában, vagy a jobb oldal Észtországban. Ezek az országok előrelépnek, és még a recesszió idején is gazdasági növekedést érnek el. Több, amikor sok tagállam, például az öntagállam is mély válságban van, azt gondolom, hogy érdemes tanulni ezektől az országoktól, és talán az önök országában is ezen stratégiát alkalmazni. A 18. pontot már em, pont kapcsán már említették, hogy Milanovic találkozott a belgrádi vezetéssel. Hát pont erről, ezekről a kérdésekről volt szó. A szerb kisesség helyzete Horvátországban, a háborús bűnösök elleni eljárás, kérdései, a visszatérés és a megbékélés kérdése, ezekről volt szó mindkét fél, tehát tisztában van a kérdések hallatlan jelentőségével. Említett a 21-es pontot is, A bilaterális kérdések megoldásának fontosságáról beszélt. Ahogyan már mondtam, valóban a bilaterális nyitott kérdések megoldására kell koncentrálnunk, de nem szabad elfeledkeznünk az egész régióról. Említette, hogy az ön frakció és ön személyesen ellenzi a horvát csatlakozást. Megmondom őszintén, nem értem ezt. Hiszen ez egész Európa érdekeit szolgálja, az ön, ér, ön országának érdeket is szolgálja az, hogy egy történetileg ennyire instabil régióban, mint a Balkán területe stabilitást érjünk el, és Horvátország csatlakozása két minden kétségen kizárólag a stabilitást fogja megerősíteni, és ez pozitív kihatással lesz az ön országára, az ön hazájára is. Now I can come, I can come to Mr. Shepflin and to the most pedig Söpflin úr felvetésére szeretnék té rátérni a ratifikáció kérdés, nyitott kérdéseiről. Nem értek egyet a B-tervel, amiről ön beszélt. Hogyha feltételek teljesülnek, ahogyan a elnökünk és poszált képviselő is mondta, akkor jogilag kötelező érvényű vállalásokat tettünk, és tett az Európai Tanács, tehát akkor nincs, nincs mit tenni. Hogy, ha mondjam barátilag, hogy Magyarország az egyik legpesszimistább nép Európában. Tudom, nehéz ezt megváltoztatni, a nép lelket megváltoztatni, de legyünk optimisták, dolgozzunk mind együtt válvetve annak érdekében, hogy július 1-én Horvátország taggá váljon. Senki nem gondolkozik egy B-terven, senki nem ö, dolgozik egy B-terven. Horvát barátaink elkötelezettek, nem csak a megfigyelők, hanem a horvátországiak is elkötelezettek abban, hogy július 1-én teljes jogú tagok legyenek, és hagy hangsúlyozom, hogy az ön országának is vitális érdeke, az ön országának is vitális érdeke, hogy Horvátország csatlakozzon. Now still, the, still the last word about the, about, about the ratification and about Slovenia. Végezetül pedig a ratifikáció kérdése és a Szlovéniával nyitott kérdés. Nos, tragikus a helyzet. Tragikus az, hogy Szlovénia egy baráti ország, egy szomszéd ország a Horvátországnak. úgy tűnik, hogy utoljára tudja majd ratifikálni a szerződést. Pedig pont erről beszélünk, hogy volt Jugoszláv Déhoz tartozó köztársaságoknak kellene úttörő, kellene uh, avantgárd szerepet játszaniuk, élcsapat szerepet játszaniuk. Értem én, vannak bi- és multilaterális nyitott kérdések, de hát kérem, hogy pozitív szellemben vizsgálják ezt a kérdést, Szlovéniának is vitális érdeke, hogy Horvátországból tagváljék. Hogyha arra gondolnak, hogy mi történik a bővítési folyamattal, hogyha Horvátország csatlakozását megakadályozzák, senki nem lesz ennek a győztese, se Horvátország, se Szlovénia, sem Európa. Éppen ezért, tehát pozitív szellemben keressük a megoldást. Tegnap a szakértők találkoztak, nem tudjuk, hogy megoldást sikerül-e találni. Ha igen, ennek örülünk, de hát valóban mindkét kormány feladata, hogy rövid időn belül megtalálja a megoldást. Hiszen, mint mondtam, se Szlovénia, se Horvátország érdekét nem szolgálja ez a széthúzás. Dolgozzunk annak érdekében, hogy július 1 sikerüljön a csatlakozás, mert ha nem, akkor ez súlyosan megterheli majd mind horvátországi szlovénia viszonyat, mind a régióhoz való kapcsolatot. És kérem, ne felejtjék el azt a, azt a határvitát, amelyet Szlovénia Olaszországgal folytatott le, és hogyha Olaszország nem konstruktívan lépett volna föl, akkor mi lett volna a szlovén csatlakozással? Kérem tehát, hogy erre gondoljanak, amikor a horvát ügyet támogatják vagy akadályozzák. Köszönöm. Mr. Kacin, a short comment. Kacin úr, csak egy nagyon rövid észrevétel. Tisztelt kollégám személyes véleményét fejtette ki. Száz százalékban egyetértek azzal, amit mondott. Szlovénia az elsők között kell, hogy legyen, kellene, hogy legyen, akik megerősítik a csatlakozási szerződést. De sajnos időközben történt valami, és ez a blokkolás ennek a következménye lett. Borzasztó nagy szükségünk van arra, hogy ezt a blokkoló tényezőt eltávolítsuk. Puszics miniszterelnök helyettes felszólított arra, hogy találjuk meg a kivezető utat. Meggyőződésem, hogy ezt meg fogjuk tudni találni. Én már tudom, hogy mi a kivezető út, és mihelyt erre az útra rálép Horvátország, Szlovénia ratifikálni fogja a csatlakozási szerződést. Szlovéniának stratégiai érdeke, hogy négy közvetlen szomszédja közül az utolsó is EU-s tagállamá váljon és nem csak EU-s tagállammá, hanem a Schengeni övezet részévé is, és így a határainkon ne legyen Schengeni határellenőrzés már. Ezért mi nagyon is támogatjuk a ratifikációt, és csatlakozom azokhoz, akik felkérik azokat, akik tudják, hogy hogyan lehet ezt a blokkot eltávolítani, hogy tegyék meg, tegyenek meg mindent, ami az ő lehetőségeik között megengedett, és azt tegyék meg a lehető leghamarabb hogyha a kormány el tudja végezni ezt a feladatát, akkor a parlament időben meg tudja erősíteni a szerződést. Mindkét fél tehát fontos, hogy lépjen és elvégezze a saját feladatát. Emlékeztetnék arra, hogy az elnök, hogy a módosítók benyújtásának határideje január 24-e dél. Következő napirendi pont, állásfoglalás tervezet, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság által elért eredményekről szóló 2012 évi jelentésről. Richard Howitt úr a jelentéstevő. És lenne egy megjegyzésem. Egy újabb bővítésről szóló jelentés első eszmecseréjét fogjuk lefolytani, tatni, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról. Ez az egyedi bővítéssel által érintett országokra szóló állásfoglalások közül az egyik, kilenc ilyen állásfoglalás van. Az Európai Bizottságot arra kértük, hogy 2013 tavaszán a reformok végrehajtásáról, illetve a szomszédi viszony képítés érdekében tett lépésekről jelentést nyújtsanak be. Ennek alapján fog dönteni az Európai Tanács arról, hogy csatlakozási tárgyalásokat kezdenek -e ezekkel az országokkal. Az állásfoglalás tervezet megvizsgálja a csatlakozási folyamat előtt álló fő kihívásokat, például olyan politikai kritériumokat, amelyek érintik a civil társadalmat, a gazdasági kérdéseket, illetve a szomszédsági viszonyok, illetve a regionális kooperáció érdekében tett lépéseket. Howitt úr, a szó. Köszönöm, elnök úr, jó reggelt! Három nagyon fontos és égető kérdéssel szeretném kezdeni. Előre kell néznünk, nem pedig visszafelé. Ahogy csak teheti azt az előadó, megpróbáljuk a jövőt egy kicsit formálni. A szakbizottság bizonyára tudja, hogy a fő politikai pártok között kor, tavaly karácsony előtt nehéz helyzet alakult ki. Mégpedig a parlament jóváhagyta ellentmondásos módon a költségvetést, de az ellenzéki párt úgy döntött, hogy kivonul a parlamentből, és utcai demonstrációkba kezd. 7-8 ezer ember volt a szkopjai utcákon múlt szombaton is. A márciusi helyhatósági választások előtt, amit egyébként most az ellenzéki párt bolykottálni kíván, ez egy kínos helyzet. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne hibáztassuk egyik felet se, és ezt a parlamentet ne vádolhassák meg azzal, a mi parlamentünket, hogy beavatkozik egy másik állam belügyeibe. Szerintem ez hasznos lenne. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy fontos kimondani, hogy az ország teljes politikai spektruma számára fontos üzenet az, hogyha előrelépést akarnak előrelép látni, és ráadásul én azt szeretném látni, akkor kell, hogy legyen egy olyan parlamentjük, ami megbízható, erős, ahol az összes parlament öm, elkötelezett, és az összes akár ellenzéki, akár kormányzó párt a megfelelő tiszteletet tanúsítja. Alapvető fontosságú a megfelelő politikai párbeszéd, mégpedig ennek a kontextusán belül kell a pártok ellentéteit megbeszélni. Lehet, hogy kollégák nem tudnak arról, de tegnap az ország miniszterelnöke meghívta az elnök a, a az ellenzék vezetőjét, hogy leüljenek és négy szem közt beszéljenek egymással. Ez december 24-e óta az első ilyen alkalom. Ma kerül sor Skopjeban erre az ülésre, és az, hogy az ellenzéki vezető elfogadta ezt a meghívást, ez a megfelelő szellem az EU-s csatlakozás fényében. Ezeken túlmenően szeretném még elmondani a szakbizottsági tagoknak, illetve azoknak, akik hallgatják ezt a vitát, hogy ezt a politikai válságot ne arra használjuk, hogy akadályozzuk az ország haladását. Remélem, hogy azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a konkrét válság megoldódik, és a demokrácia és az ország demokratikus intézményeinek az erejét fogja megmutatni végül. A második dolog, amire szeretnék utalni, Füle biztos úrral kapcsolatos, aki a nyilvánosság előtt kimondta, és egyébként nagyon bátran a szakbizottságunk előtt is, amikor a jelentésről szólt, beszámolt arról, hogy a névvita az ország és Görögország között meg kell, hogy oldódjon, mégpedig nem csak a csatlakozási tárgyalások során, hanem a csatlakozási tárgyalások elején. Ezt a görög kollégáink számára fájdalmas volt hallani, de a státuszkó megtörésére vonatkozó kísérlet volt. Ez az országon belüliek elkötelezettségét, akik szeretnének tárgyalni erről, és egy fair megoldásra jutni, az ő számukra egy lehetőséget jelent. Támogatom ezt, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Tanács nem csak tudomásul vette azt, hogy milyen helyzet alakult ki az elmúlt három évben, hanem idén júniusig szeretne döntést látni, tehát szeretné, hogyha döntés születne ez év első felében. Ez egy nagyon komoly előrelépés lenne, óriási lehetőség, arra, hogyha mindenki lépéseket tesz az ország részéről és a mi részünkről is, akkor előre tudunk lépni, és mindenkit szeretnék felkérni arra, aki hallgatja ezt a vitát, hogy ezt a, jelen, ezt a lehetőséget ragadják meg. Érdeklődéssel hallanám majd a bizottsági kollégák reagálását is erre. A jelentésemben utalok a decemberi tanácsi következtetésekre, értékelem őket, és azt mondom, hogy az én meggyőződésem szerint a tárgyalások megkezdése megváltoztathatja ezt a játszmát. Azok, akik azt mondják, hogy ez az ország még nem áll kész a tárgyalásokra, mert nem elég reform zajlott le, azoknak meg kell érteni, hogy a csatlakozás felé való előrelépés valószerűsége, illetve a reformok momentuma között szoros összefüggés van. És szerintem a kritériumokat eléggéségesen teljesítették, és hogyha azt akarjuk látni, hogy felgyorsulnak a reformfolyamatok, akkor helyes megkezdeni a tárgyalásokat, mert ezzel lehetővé tesszük a reformok felgyorsulását. Aztán az úgynevezett magas szintű csatlakozási párbeszédet, ezt üdvözlöm, de ismét visszautalnék a biztos úr által mondottakra, ez nem ugyanaz, mint a csatlakozási tárgyalások, és tovább kell lépni a csatlakozási tárgyalások felé, bár a magas szintű csatlakozási párbeszéd is sikeres volt. És komoly előrelépéseket láttunk. A harmadik dolog a jelentésemben, hogy a, amikor az Európai Bizottság a jelentését benyújtja, felkérem őket arra, hogy ne csak az országot és az előrelépést elemezzék, hanem azt is, hogy milyen költségei vannak annak, hogyha nem kerül sor a bővítésre, és hogyha nincs előrelépés. Hiszen az egész régió számára ennek komoly hatása lehet. És még egy negyedik dolog, ez az ír elnökségre vonatkozik, határozottan támogatta már ebben a prezentációban is Füle biztos urat. Az ír elnökség azonban azt mondta, hogy azt akarják látni, hogy előrelépések történnek ez ország esetében. A programjukban ez szerepel, és remélem, hogy intenzív lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy ez az előrelépés valóban megtörténjen. Nem akarok nagyon hosszan beszélni, mert nagyon sok közös téma van az én jelentésem, az idei és a tavalyi jelentésem között az, a névvitával kapcsolatban három évvel ezelőtt óta a választott bírósági eljárás mellett teszük le a voksunkat a kétoldalú problémák megoldására. Ismét az első bekezdésben arra hívom fel a feleket, hogy a párbeszéd kezdődjön meg késlekedés nélkül. Idén, illetve tavaly több mint 600 európai parlamenti képviselő szavazott igennel a jelentésemre, ez remélem elég erős jelzés küldött a felek felé. Az Ohridi keretmegállapodás is hasznos lehet e tekintetben, és említést tennék, hogy óriási válságra került sor a két kormányzó párt között az utolsó hetekben tavaly. Nem sikerült teljes mértékben megoldani a problémát, de a demokrácia robusztusságát jól mutatja, hogy sikerült a fő problémákon felülemelkedni. Üdvözlöm azt is, hogy sikerült az ügyhátralékot csökkenteni a bíróságokon. És azt is üdvözlöm, hogy a hírnévrontás már nem minősül bűncselekvénynek. A riporterek határok nélkül viszont a sajtószabadság rangsoron hátrább sorolta az országot. A gazdasági hat, haladás mellett az is fontos, hogy a sajtószabadság is valósuljon meg. Az gazdasági válsággal mindannyian szembenézünk globális szempontból, de ez nem kell, hogy akadályozza a csatlakozásban ezt az országot. Már majdnem befejeztem, elnök úr. Idén, ahogy minden évben, megpróbálok konkrét témákat is felvetni a jelentésemben, ahelyett, hogy csak a, az Európai Bizottság jelentésére reagálnék. Megpróbálom ösztönözni a bizottságot. Többször ellátogattam ebbe az országba a tavalyi évben is, és mindig egy-egy konkrét témára térünk ki a az akadémia tagjaival, a civil társadalom képviselővel, csak úgy, mint a hatóságok képviselőivel. Itt most a multietnikus oktatásra, illetve a különböző fogyatékkal érült vagy zaklatott, vagy erőszak áldozatává vált gyermekek esetére szeretném különösen felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy a GDP 9%-át legalább a helyi és regionális önkormányzatok költhessék el. Így tudnánk támogatni a helyi önkormányzatokat ebben az országban. A civil társadalmi körekasztallal kapcsolatban 30-40 független civil társadalmi szervezet ült le a jelentés nyilvánosságra hozata, illetve az én jelentéstervezetem megvitatására. A szakbizottság és a parlament is jelzéseket kell, hogy küldjön az ország felé, hogy megerősítse a civil társadalom szerepét. A civil társadalom maga is próbálja védeni a saját függetlenségét. Ez nagyon fontos egy ilyen átpolitizált környezetben és országban. A munka, a kormány munkacsoportokat felkértük arra, hogy párbeszédet folytassanak és konzultációt a civil társadalmi szervezetekkel. Erre már került sor, de sokkal gyakrabban kéne, hogy előforduljon. Aztán a társfinanszírozás eszközei megerősítésére kellene, hogy sor kerüljön annak érdekében, hogy az IPA finanszírozásban jobban részesülhessen a civil társadalom, és azt szeretnék, hogy, egy tizen, hogy az alapokból minimum egy 15%-os kóta nekik jusson. A jobb szomszédságot szeretnénk előmozdítani azáltal is, hogy a görög, bolgár és más civil szervezetekkel vegyék fel a kapcsolatot a Macedón volt Jugoszláv köztársaság civil szervezetei, és próbálják előmozdítani ezt az ügyet. Egy procedurális módosítom lesz, amikor szavazásra kerül a sor, hogy ne legyen az a játszma ebben a szakbizottságban, hogy hogy a macedónia szót hagyjuk ki, a macedónia szót tegyük be, és akkor lehet, hogy majd az egyik bekezdésben az egyik fél pá, vagy nyer a másik bekezdésben a másik nyer, és akkor egy ilyen össze-vissza szövegünk lesz. Hanem ezt szeretném előre tisztázni, hogy milyen nevet fogunk használni, és azt javaslom, hogy azt a nevet használjuk, amelyet az ENSZ elfogad, volt Jugoszláv köztársaság. Ezt egyszer használnánk a címben, és utána a macedóniai szót használnánk egyetlen egyszer a szövegben magában, mert az Európai Bizottság a jelentésében és az ENSZ is ezt a szót szeretné használni. Tehát így mindkét kifejezést használjuk egyszer, az egyiket a címben, a másikat a szövegtörzsben, és amúgy pedig az ország, vagy az, vagy egyéb általános leírást használnánk. Kovácsov úrral tavaly nagyon komoly tárgyalásokat folytattam, és tudom, hogy a jelentés tervezetemben nem szólok az ön számára oly fontos ügyekről néhányról, például az ország a bolgár kisebbségének a helyzetéről. Tudom, hogy ön is majd a saját módosítóit be fogja nyújtani ezzel kapcsolatban én is, és ahogy tavaly is tettük, igazságos kompromisszumot fogunk találni. Meggyőződésem, hogy ez sikerülni fog, mindent megteszek majd ennek érdekében. Kopra úr itt ül mögöttem. A görög kollégáknak is szeretném azt mondani, hogy a görög külügyminisztérium válaszolt arra a három oldalú ügy tárgyalásra, amit Füle biztos úr javaslat javasolt, hogy Görögország, ezen ország és Füle biztos úr üljön le és beszéljen a névvitáról, nem annak érdekében, hogy most azonnal megoldjuk, hanem hogy támogassuk az ENSZ határozatot. A görög külügyminisztérium ezt, az F, ezt elfogadta, ezt a meghívást, mert Görögország reméli, hogy konkrét eredménye is lehet majd a tárgyalásoknak. Kopasszony és én is Üdvözöljük ezt a görög lépést, és mindannyian reméljük, hogy ez a három oldalú tárgyalás konkrét eredményre fog vezetni, és a vita végre megoldódhat. Elnök úr, Horvátországról most folytattuk le a vitát, egyébként osztom a többségi véleményt, hogy július 1 ez egy elmozdíthatatlan határidő. Nincs B-terv, és nem is szabad, hogy legyen B-terv. Hogyha az ember hisz Horvátországban, hisz Horvátországgal kapcsolatban ebben, akkor ezzel az országgal kapcsolatban is higgyük ugyanazt, hogy nem lehet béter. Van egy olyan pont, amikor meg kell tárnunk a megoldást, és most júniusig őszintén hiszem, hogy van egy igazi lehetőségünk arra, hogy ez megtörténjen. Az ország és népe, valamint az Európai Unió érdekében is úgy gondolom, hogy ezt a változást meg kell, hogy tudjuk hozni. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Howitt úr. Először is a felszólalók listáján Kukán képviselő szerepel. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm ezt a jelentést, és gratulálok Howitt kollégának az elkötelezett, személyes elkötelezett hozzáállásához amelyet Macedóniában folytat. A jelentés minden fontos pontot kiemel, amelyek a macedón ö, csatlakozási folyamattal összefüggenek. Macedónia bizonyos szempontból az európai integráció élharcosan, de ugyanakkor a meg nem oldott kérdések e, kért magas árat fizet. Évek óta fennáll ez a helyzet, és ez az országot és bizonyos módon még a régiót is hátráltatja az integráció folyamatában. Nem teszi ez igazán hitelesi az uniót a régióban, figyelembe véve különösképpen azt a tényt, hogy sok minden történt annak érdekében, hogy meghaladjuk ezt a problémát. A jelentés ismét felszólítja a tanácsot, hogy eh, nyissa meg a tárgyalásokat késedelem nélkül, támogatom ezt. Támogatom Füle biztos azon kedve, kezdeményezéseit, és nem unortodox megközelítését, eh, amelyet alkalmaz. A magas szintű eh, csatlakozási tárgyalások sok pozitív eredménnyel jártak, de ahogyan a jelentés kihangsúlyozza, ez nem helyettesítheti a csatlakozást előkészítő munkát. Az országnak be kell tartani a kereteket annak érdekében, hogy demokratikus átalakulását és reformját lefolytassa. A bővítési menetrend egy nagyon erős eszköz arra, hogy az egyes országokban a demokratikus átalakítást támogassuk, és úgy gondolom, hogy Macedóniában is alkalmazni kellene ezt. Egyet eh, támogatom az arbitrázs mechanizmusát, amelyet a korábbi jelentések is kihangsúlyozzanak, és remélem, hogy Görögország és Macedónia így hamarosan arbitrás, tehát bíróságon kívüli egyeztetés során megtalálják a megoldást. Ami pedig a 2013-as költségvetés vitáját és az ezután fellángoló mm, problémákat illeti Macedóniában, Nos, veszélyes vizekre hajózik az ország hajója, hiszen a régió országai tanulsága azt mutatják, hogy az ország kormánya és ellenzéke között kiéleződő vita lelassítja a csatlakozást. Éppen ezért tehát konstruktív intézményi vitára buzdítjuk az országokat. Úgy hiszem jelentéstevő úr, hogy érdemes volna egy ilyen felszólítást beemelni a tervezetbe, amelyben minden pártot felszólít. Egyébként egyetértek a jelentéssel, támogatom, és örömmel tekintek a jó együttműködés elébe Howitt képviselővel a végleges szövegváltozat megfogalmazásában. Köszönöm. Miss Cornelissen. Cornelissen asszony. Thank you, Mr. Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is meg szeretném köszönni Howitt kollégának ezt a kitűnő jelentéstervezetet. Valóban a tavalyi jelentésből eh, átemelődtek részek, és örül, örömmel látom az arbitrázs mechanizmusának megemlítését, és úgy gondolom, hogy a kettes pont is nagyon jól megfogalmazásra került. Két dologról szeretnék beszélni, Egyrészt a megnevezés kérdéséről. Egy módosító szöveget előkészítettünk, amelyben üdvözölni fogjuk Füle biztos kezdeményezését, hogy a külügyminiszterekkel találkozzon, és ezzel az ENSZ folyamatának adjon külön lendületet, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy legfőbb ideje annak, hogy az Európai Bizottság szerepet vállaljon az áldatlan megnevezési vita megoldásában, és konstruktív szerepet játszon. Ugyanakkor azt hallottam most nem régiben, hogy Görögország nem vállalt, nem fogadta el Füle biztos meghívását. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy milyen lépéseket terveznek, ha valóban ez történt, ha valóban igaz a hír, hogy Görögország lemondta a meghívást. Úgy gondoljuk ezen felül, hogy az Európai Parlamentnek feladata volna, hogy a logikus megoldás mellett láncsat törjön. Úgy gondolom, hogy konstruktív szerepet játszhatunk, hogyha világosan mondjuk el, hogy mit szeretnénk, mit tartunk fontosnak. Éppen ezért a következőkre beemelésére teszünk javaslatot. Üdvözöljük a görög kormány által a földrajzi megnevezésekre vonatkozó javaslatot, és úgy gondoljuk, hogy ez jó kompromisszum arra ad lehetőséget, feltéve, hogy a macedón önazonosságot, nyelvet és kultúrát nem kérdőjelezzük meg. Valóban ez lehet az egyetlen logikus megoldás, és úgy gondolom, hogy mi az Európai Parlament részéről ezt kell, hogy támogassuk. Még egy valamit fel szeretnék vetni, ez pedig a vízumok kérdése. Van itt egy mondat, amely kicsikét kriptikus, miszerint, hogy a Róma, a Róma kérdését nem szabad, a Róma kérdésével nem szabad visszaélni annak érdekében, hogy vízum, vízum kérdés megoldását ö, lassítsuk. Nem értem, mit jelent ez. De hát látni kell, hogy a három oldalú tárgyalások jól haladnak, de ez egy nagyon sok arcú, sok ö, tulajdonsággal rendelkező probléma, és voltak éppen azt kell biztosítani, hogy az etnikai kisebbségek jó, szép jövőben rendelkezzenek Szerbiában, Macedóniában és a térség más országaiban, éppen ezért ne akarjanak kivándorolni. És időközben azt is biztosítani kell, hogy a, nehéz helyzetben lévő embereket ne diszkriminálják a társadalomban és mondjuk ne akadályozzák meg, hogy elhagyják az országot, esetleg azért, mert elveszik az útleveléket, vagy nem kapnak útlevelet, mert az etnikai profil kialakításával határozzák meg, hogy ki cigány és ki nem. Köszönöm szépen, Tenok úr! Gratulálni szeretnék én is Richard Howittnak, egy, ismét egy kitűnő jelentést készített erről a gyakran vitatott kérdésről a Macedónia és az EU csatlakozáshoz való kapcsolata. Nyolcadik évben vagyunk, amióta nem tudtuk a névkérdés miért megnyitni a tárgyalásokat. A jelentés többi része az előző évek eredményeit tükrözi, Macedónia nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a közösségi vívmányokat átvegye, úgy, hogy voltak éppen formálisan nem nyithat meg, és persze nem is zárhat le tárgyalási fejezeteket. Macedónia kicsikét destabilizálódott az elmúlt időben. Azáltal, hogy az albán elnök nem túl bölcs kijelentéseket tette Macedónia integritásáról, ez egyeteműen aggasztja a szkopjai kormány képviselőit, és nagyon sajnálatos ez a kijelentés. Ennek ellenére az én frakcióm támogatja a csatlakozási folyamatot, és nagyon nagyra tartanánk és sürgetjük, hogy nyissák meg a tárgyalási fejezeteket semmilyen módon nem lehet, eh, nem jogos, hogy Macedóniának nem adjuk meg ezt a pozitív jelzést, miszerint, hogy NATO és EU taggá válhat valamikor. Ez stabilizálóan hatna a régióra is, és remélem, hogy Görögországgal ebben az évben idén sikerül lezárni a vitát, és megnyithatóak lesznek a fejezetek. Szalavrakusz képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én személyesen az Európai Unió bővítését támogatom, különösen ami a balkáni bővítést illeti, de úgy gondolom, hogy ennek a bővítésnek állandósággal kell rendelkeznie, és nem szabad, hogy ezt az állandóságot, ezt helyi, lokális problémák importjával veszélybe sodorjuk. Itt nem csak a névvel kapcsolatos vitára utalnék. Az hangzik el folyamatosan, hogy az ország nevével kapcsolatban vannak viták. Azt kell megérteni, hogy az ország nevével kapcsolatos viták mögött más feszültségek, viták, konfliktusok is meghúzódnak. Ez csak a jéghegy csúcsa. Van Macedónia és Görögország között más vitás kérdés is. Azóta, amióta elismerték ezt az országot, Görögország nagyon sok hátrányt kellett, hogy elszenvedjen, nagyon sok engedményt tett. Volt az árnyék előadókkal kapcsolatban és ezzel kapcsolatban eh, eszmecsere, abban maradtunk, hogy a Macedónia megnevezést kellene a jövőben is alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy világos, hogy abban reménykedtünk, hogy Howitt úr olyan lépéseket tesz, amelyek a görög állásponthoz közelítik a dolgokat. Ezt már elmondtam az elmúlt évben is, és kételkedem abban, hogy itt előre lépés lesz a jövőben, hiszen a múltban sem volt. Szeptemberben, illetőleg októberben kért a görög külügyminiszter egy találkozót, és szeret, szerette volna felvenni a kapcsolatot, az kopjai illetékesekkel a névkérdés rendezése érdekében negatív választ kapott. Tehát kár, hogy az előadó itt pozitív hangvétel szól erről a kérdésről, és sajnálat tehát fejezi ki, hogy a névkérdés okoz itt akadályt az előrelépés előtt. De hát azt kell értenünk, hogy a névkérdés mögött vannak bizonyos igényei ennek az országnak. És ez az igazi konfliktus, nem csak ez az emblematikus névkérdés. Ismerjük mindannyian a történelmet, a makedónok ugye a görögök voltak. Zavaró, hogy itt van Nagy Sándornak a szobje, szobra szkopjében felállítva. Engem nem zavar az, hogy másokról, mondjuk Alexandrovskiról szobrot állítanak, tehát a szláv Alexandrovskiról szobrot állítanak Skopjéban, de hát Görögország a kapcsolatban nyilvánvalóan különbözőek a felfogások, az embereknek különbözőek a gyökereik. Azt kell megérteni, hogy a görög gyökerekkel rendelkezők ezt így nem tudják elfogadni, ők más szeretnének. Befogadhatjuk őket, mondják ők, görögnek tekinthetjük őket, de hogyha kétségbe vonjuk a görög-makedón elemeket, akkor már nekünk is problémáink vannak Tudjuk, hogy a kisgyerekek módjára adott esetben makacsak vagyunk, e, de hát e, azt kell látnunk, hogy ez az ország is kisgyereként viselkedik, egy olyan dologhoz ragaszkodik magacsul, amit a történelem nem igazol. És ez végső soron a következőket jelenteni. Ez a jelentés, és ezt mindannyian jó lenne, ha megértenénk, kihangsúlyozhatná, hogy a vitát nem Görögország szítja, hanem Skopje részéről szítják a vitát a makadságukkal. Ezt nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Itt most próbálunk kormánybarát jelentéseket megfogalmazni, ami ugye támogatja a helyi kormány, de hát ez nem a konstruktív eljárásmód, hiszen december 24-e óta az ország nagyon erős belpolitikai válságban van különböző okokból. A nemzetközi kapcsolatok terén nincsen előrelépés. Egyáltalán nem haladunk előre ezzel az országgal kapcsolatban. A következőket tartanám hasznosnak. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak végre meg kellene értenie, hogy mi a probléma, gyökere, magva. A görög nép szeretne együtt élni ezekkel az emberekkel, de nyilvánvalóan Skopjében nem szeretnék ezt a békés együttélést, és itt vannak bizonyos területi igények. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban megfelelő nyilatkozatok már elhangzottak, a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani, és a történelmet a történelemben kell hagyni. És még egyszer, ami a tényállást illeti, és a név kérdést. Úgy gondolom, hogy ezt nem szabadna külön fejezetet szentelni. Ennek a fejezetnek a jó szomszédi kapcsolatok és a regionális együttműködés címet kellene adni. Medem négy. Négy szasszony. Gratulálni szeretnék Haut úrnak a jelentéséhez. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és átfogó jelentés. Másrészt pedig úgy gondolom, frakcióm nevében is, még ha frakciómból más képviselő nincs is itt, tehát úgy gondolom, hogy ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy ezeket a nyitott kérdéseket minél hamarabb megoldják. Hiszen úgy tűnik számomra, hogy még egy részről a kapcsolatok, amelyekről beszéltünk, és a legmagasabb szinten vették fel a kapcsolatot Macedónia és Görögország között, tehát ezek a kapcsolatokat eh, felvették, másrészt ugyanakkor eh, megkeményedtek az álláspontok ahogy éppen az Európai Parlament a tisztelt házban hallhattuk -e vita során, hogy megkeményedtek az álláspontok, merevettek az álláspontok. És úgy gondolom, hogy amíg Macedóniát elszigetelik, és amíg nem kezdődik el nyitjuk meg a tárgyalási fejezeteket, tehát az előszobában kell, hogy toporogjanak, addig a helyzet Macedónia számára is súlyosbodik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tenni a probléma megoldása érdekében. Egy olyan országból jövök, ahol hozzászoktunk ahhoz, hogy tárgyalunk egymással, és azt is tudjuk, hogy az ilyen helyzeteket ilyen helyzetek néha teljesen nevetséges, abszurd eredményhez vezetnek, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy minél hamarabb meg kell oldani ezt a kérdést, és nekünk pedig a parlament részéről segítenünk kell a megoldás megtalálását. Persze, értem én, hogyha mindkét fél a, történ- a történelemre hivatkozik, Hogyha jól számolok, ugye több mint 2000 évvel ezelőtti eseményekre hivatkoznak Hát érdekes ez a történelmi érv, de miért nem ismerhetné el két különböző ország, hogy egy jelentős személyiség, aki egyébként rövid ideig élt, hiszen korán meghalt, fiatalon meghalt, 2000 évvel ezelőtt. Tehát, hogy miért nem ismerhetnék el, hogy mindkét ország hagyományként, örökös, ősként tekint Nagy Sándorra. Ennyire lehetetlen volna ez? Úgy gondolom, hogy az európai szellem részét képezné, hogy ezre hajlandóak legyenek, mind a görögök, mind a macedónok. Felszólítok tehát minden érintett felett, hogy keressék és találják meg az élhető megoldást, és ne a frontok megmerevedéséhez járuljanak hozzá ezzel a tárgyalási stratégiával. Köszönöm. Bene, abbiamo concluso la lista degli... Jól van, az árnyék jelentéstevők listáját lezártuk, és ezért most nagyon sokan akarnak felszólalni. Először Koppa asszony kap szót, két percet kap mindenki. Köszönöm, elnök úr. Először is Richard Howittnak szeretnék gratulálni az idei jelentéshez, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyetértek azzal, amit a politikai klímáról mond az országban, hogy fura ez a politikai klíma. os a munkanélküliség. Recesszióban van az ország, ezen közben súlyos a politikai válság, és mi az Európai Unió és az Európai Parlament különösképpen objektíven kell, hogy értékelje ezt a válságot. És figyelembe kell, hogy vegyük a jelen fejleményeket, és a bizottságnak betekintést kell adnia a tavaszi országjelentésben. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdést kell itt megoldani. Azt is gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor a saját álláspontunkat a különböző politikai pártok, illetve egy ország kormány irányába kialakítjuk, hiszen nagyon nagy hiba volna, hogy a politikai vonzalmuk alapján döntenénk és törnénk láncsát egy ország fölött. Márpedig gyakran megtesszük ezt, tehát honest brókerek, tisztességes közvetítők kell, hogy legyünk, nem szabad, hogy párt vonzalmaink szírén csábításának, szírén szavának csábításának engedjünk. Nem szabad tehát, hogy politikai vonzalmaink alapján döntsünk, ami pedig a kérdés, a névkérdést illeti. Négyszaszony valóban a történelem, a történészek feladata, az irredentizmus viszont a politikusok mindennapi kenyere, ezért kell megoldani ezt a kérdést. A görög Memorandum of Understandingre vonatkozó javaslat a megoldás irányába vezet, a javaslat továbbra is aktuális, és Nemec küldött új lendületet adhat ennek a megrekedt tárgyalássorozatnak. Abban bízunk, Füle biztosan együtt, hogy az Európai Unió fontos szerepet kell, hogy játszon ebben a kérdésben. Csak egy utolsó észrevétel. Horvátországról való vitánk megerősített azt a meggyőződésemet, hogy a bilaterális kérdéseket minél hamarabb meg kell oldani, még azelőtt, hogy a tárgyalások kezdődnek el, máskülönben az a helyzet jön létre, mint Horvátországban, hogy esetleg egy B-tervet kell kialakítanunk tehát tanuljunk a horvát csatlakozási tárgyalásokból. Köszönöm szépen. Kirillov úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, azt kell mondanom, hogy a jelentéstevő munkája ebben a dossziéban nem olyan könnyű, bár mindent megtesz a jó megoldás megtalálása érdekében. Kúsúlyos problémákba ütközik ugye ez az eljárás. Lássuk. Bulgária türelmesen várt a Margón, tudván tudva, hogy nem a megnevezés kérdése a fő kérdés, hanem a nacionalizmus növekvő trendjének tanúi vagyunk, és ennek vagyunk a tanúi szomszéd országainkban. Nem csak a történelmi tények manipulációjának vagyunk tanúi, hanem a a, nem csak a 2000 évvel ezelőtti történelmet manipulálják, hanem az újabb történelmet is. Például a bolgár történelmet is. Valóban ne vitázunk a történelemről, de azért ünnepeljünk meg közösen eseményeket. Például múlt év áprilisában nagykövetünk a török elfoglalása elleni szabadságharcosok emlékművét koszorúzta meg, és megtámadták, megtámadták, bántalmazták, és a rendőrség még nem tudta kitalálni, hogy egy külföldi ország nagykövetét hogyan lehetett megtámadni. Azaz, tehát ne is annyira nagy, az a, ne a történelmet firtassuk, hanem a jó szomszédsági kapcsolatot teremtsük meg Bulgária és Macedónia között, is. valóban Görögország egyetértett abban, hogy megkezdjék a tárgyalást, és ezt mi is megkezdtük, és talán ez változtatja meg a helyzetet. Hogyha igazi eredményekre jutunk, ha nem csak imitáljuk a tárgyalást, mert persze az is elképzelhető, hogy, hogy csak félrevezető szándékból tárgyalnak. Mit kell tennünk? Segítenünk kell, és nem szabad démonizálni ezt a vitát. Legyünk konstruktívak, de ugyanakkor a feltételeket világosan körül kell határolni, hiszen a feltételek teljesülése nélkül hogyan jöhetnének létre jó szomszédi kapcsolatok. Van itt még egy gyors kérdésem. A bővítés elmaradásának költségéről szól Hauit képviselő javaslata. és Egyetértek azzal, hogy ez nagy károkkal jár a bővítés elmaradása. Aztán pedig az ellenzék politikájáról is szó van. Valóban az ellenzéki képviselőket igaz az, hogy a rendőrség tartotta fogva? Igaz, ezt kérdezem. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на господин Ховит за Köszönöm szépen a szót, köszönöm Howitt úrnak is a jelentéstervezetét, javaslatát. És nagyon remélem, hogy sikerül kompromisszumot kialakítani, amelyet azután mindenki támogatni tud. Úgy hiszem, hogy minnyáján az Európa, Maced, Macedon köztársaság európai integrációnak ügyét támogatjuk, de ehhez nagyon fontos, hogy ne hallgassuk el a problémákat. Ki kell hangsúlyoznunk a problémákat, különösen azokat, amelyek nagyon fontosak és amelyek a decemberi tanács ülés rendjén is szerepeltek. Nem a történelembe kell visszatekintenünk, hanem azt kell látnunk, nem ott rejlik a probléma, hanem ott, hogy a macedón állampolgárokat diszkriminálnak, akkor, amikor mondjuk azt mondják, hogy ők bolgárok. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a macedon közösséggel találkozzunk, és jól megértsük, hogy tisztában vannak-e ezekkel a problémákkal. Még egyszer, felszólítom Skopjét, hogy lépjen velünk kapcsolatba a a bolgár kisebbségi képviselővel kapcsolatban rendszeres kapcsolatot teremtsenek a macedón kormány, a szkopiai kormány és a bolgár kisebbség között. Azért, hogy megértsék, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a bolgárok Macedóniában. A lusztráció kérdés is nagyon fontos, tehát a volt nyilvántartások megnyitása. Meg kell akadályozni azt, hogy egyes titkosszolgálati dossziék megszellőztetésével politikusokat diszkrimináljanak. Mindenkinek hozzáférhetővé kell tenni ezt a, a titkosszolgálati levéltárakat, hiszen a kommunista időszak örökségének hosszú árnyék, ami mindig ránk vetül, és pontos, fontos, hogy itt átláthatóságot teremtsünk. Látni kell, hogy milyen feszült a helyzet a parlamentben, kvázi el kivezettették az ellenzék vezetőit. Márpedig a véleménynyilvánítás, a szólásszabadság nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy Macedóniában bizony ezt nem vették eléggé figyelembe, éppen ezért fontos a szabadság megteremtése. Angora kis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az előadóhoz intézném a megjegyzésemet. A 25-ös ponttal kapcsolatban ki tudom fejezni az egyet értésemet. Nagyon is aggodalomra ad okot a magas munkanélküliség, de hát a kapitalizmus válságának élesedése vezetett ehhez a helyzethez, ezt láthatjuk egész Európában volt Jugoszláv köztársaságnak Makedóniának a csatlakozása az Európai Unióhoz csak e helyzet élesedéséhez fog vezetni. Rucsek úrnak ehelyütt elmondanám még egyszer, hogy kérdezze meg cseh honfitársait, és hogy hogyan lehet havi 100 euróban megélni. élni. Ez 20 év reformjának a beteljesedése a maga országában. Nem kell feltétlen Portugália vagy Görögországba elmenni, elég, ha megnézzük Csehországot, hatalmas a munkanőség és a fiak, fiatalkori munkanélküliség, tehát engem kérem ne leckésztessen itt. Gratulálok Howitt úrnak, ugyanis foglalkozik a munkanélküliség problémájával végre, de hát az a javaslat, eh, amivel él a megoldására, az nem megfelelő javaslat. Szociális párbeszédre van szükségünk, növekedésre van szükségünk. Nem tudom, hogy erre van-e lehetőség. Ezzel kapcsolatban két kételjeim vannak. Howitt úr ebben a jelentésben, de a korábbi jelentésekben sem mondja el, hogy milyen modellt kellene az országnak alkalmaznia, mit kellene az országnak termelnie, hogy megoldja a gazdasági problémáját. És egy általános megjegyzés, ami nem csak az ön jelentésére érvényes, elmúlt jelentésekre hivatkozunk, de látnunk kell bizonyos általános dolgokat. A tízes pont esetében például olyan megfogalmazásokkal élünk, ami a szomszéd országokat terheli ön azt mondja, hogy aki egyszer már a buszon helyet kapott, az meg fogja akadályozni a még utcán állókat, a megállóban állókat, hogy felkapaszkodjanak a buszra. Úgy gondolom, hogy van nemzetközi jog, vannak nemzetközi szervezetek, az ENSZ, ezeknek kell dönteniük, és nem az erősebb jogának. Úgy gondolom, hogy a tízes pontban mégis az erő pozíciójából eh, politizálunk, ezt nem tehetjük meg. Úgy gondolom, hogy mindez ideig is voltak erőfeszítések a probléma megoldására. Maga Amerika, Obama is foglalkozik ezzel. Nem tudom, hogy Füle ehhez még mit tud hozzátenni biztosként. Thank you. Miss Gen- Gennako asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Howitt úrnak a jelentéséért. De természetesen ez most már ugye egy olyan jelentés, ami nagyon is különbözik az el múlt évek jelentései, jelentéseitől. Most csak 24 bekezdésből áll, az előző évi jelentés 60 bekezdésből áll, hát ez nem feltétlen rossz, de hát itt hiányoznak dolgok. Például a belpolitikai helyzettel nem foglalkozunk, nem, fogla- nem hallunk semmit a jelentésben, mi történt december 24-én. Ezek a súlyos események, tehát nem szerepelnek a jelentésben és nagyon sok kolléga is megemlítette, hogy a névkérdés mögött más dolgok vannak. Itt nem pusztán a név használatról van szó, emögött más konfliktusok rejlenek. Itt van a történelem, ami valóban konfliktusokat okoz, megpróbálják bizonyos politikai erők a jelen problémáit a múltra visszavezetni, és egy olyan identitást kreálni az országnak, ami nem létezik. Görögország tett lépéseket az elmúlt időszakban. A görög külügyminiszter írta a kollégájának, szkopjai kollégának, és megkérte őt, hogy egy egyetértési nyilatkozatot adjanak ki, amivel egy eljárást indítanak útnak, amelynek a végén talán a probléma megoldása állhat. Erről volt itt az előbb szó. Ez az eljárás az ENSZ védnöksége alatt zajlik, tehát itt nem egy bilaterális, kétoldalú folyamatról van szó, hanem egy nemzetközi problémáról. Ez nem bilaterális probléma. Ezért foglalkozik vele az ENSZ. Úgy gondolom, hogy csalódottan tértünk vissza Aténba a válaszszal, ugyanis ugyanis megpróbálják egy hamis identitás, egy antik, egy hamis antik identitás mögé rejteni az országot, és olyan dolgokat próbálnak meg ott a nép felé közvetíteni, amik tarthatatlanok. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, itt olyan problémákról van szó, eh, amelyek a múltra vonatkoznak, adott esetben a második világháborús időkre, az akkori katonai műveletekre. Hogyha tehát Macedóniában a kormányzó párt a szabad Macedónia nevet viseli, és a térképen Tesszalonikit, ami ugye Görögországban van, Macedónia fővárosaként tüntetik fel, fel, akkor hát ez mégiscsak egy abszurd dolog. Ez egy elfogadhatatlan dolog. Úgy gondolom, hogy ez az ország egyáltalán nem a megoldáson dolgozik. Köszönöm. Mr. Posselt. Posselt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolog. Először is masszívan támogatom ezt a nagyon is mértéktartó jelentést, eh, hiszen Howitt úr mindenképpen arra törekszik ebben a jelentésben, hogy a nehéz macedóniai belpolitikai helyzetet objektíven értékelje, ahogy azt egyébként Füle biztos is megkísérli. Valamennyi macedóniai pártnak elmondanám most itt világosan, és elmondtam a macedón médiának is, hogy vegyenek példát azokról a szomszédos országokról, akik csak azért tudtak közeledni az Európai Unióhoz, mert az ellenség elfog, az, ellen, az ellenzék elfogadta, hogy a kormánynak többsége van, ezt el kell fogadni, és majd jönnek a választások, akkor esetleg változnak a kormányzati többségek. De az biztos, hogy ezt el kell fogadniuk, és a többségnek persze el kell fogadni azt, hogy van kisebbség. Úgy gondolom, hogy Macedóniában sokkal jobb a helyzet, mint első pillanatra látszik, de biztos az is, hogy a pártoknak ezt figyelembe kell venniük. Van egy nagy német szocialista, Herbert Wehner, Eh, amely elhagyta a Bundestagban, akár csak ugyancsak néhány órára eh, az ülést, és azt mondta, eh, hogy aki egyszer kivonul a tárgyalásról, annak azért egyszer vissza kell térnie. Ezt kellene a macedón pártoknak is követniük. Gyanakú kollégának pedig másodszorban elmondanám, hogy abba kellene hagynunk, hogy az ördögöt a falra festjük, megváltoztatta Macedónia az alkotmányát, és beleírta az alkotmányába, hogy nincsenek területi követelései a szomszédos országokkal szemben. Ugyanis, hogyha lennének, akkor nyilvánvalóan ez, ez is teljesen uh, ártalmatlan lenne az országok közötti uh, nagyságrendeli különbség miatt megváltoztatták a himnuszukat, a címerüket, az alkotmányukat, és most ennek ellenére, majdnem 20 év után még mindig ezen a név kérdésen, név problémán lovagolunk, és használjuk a helyzet blokkolására. Úgy gondolom, hogy Füle biztos együtt kell folytatnunk a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy 8-10 év alatt elég időnk voltak kérdések. Eh, megoldására, és nem szabad, hogy itt blokkoló álláspontot foglaljunk el, és így akadályozzuk a tárgyalásokat, ezt elfogadhatatlannak tartom. Thank you, Mr. Posselt. And now... Köszönöm, Posselt úr. Most pedig a bizottság részéről David Kálner kap szót. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az általános ügyek tanácsok következtetésére visszatérve, ami decemberben születtek. Ezek nagyon fontosak Macedónia volt Jugoszláv köztársaság számára, mert előre tekintenek, ellentétben a korábbi évek következtetéseivel. Ennek alapján az Európai Bizottság elkezdte előkészíteni tavaszi jelentését, amelyet a tanács rendelt meg, és amelyben három elemet kell, hogy megvizsgáljunk a magas szintű csatlakozási párbeszéd fő kérdéseinek a nyomon követése, a jó szomszédi kapcsolatok építése, illetve a névvita. Bizonyára tudják, hogy kevés időnk van, és az a szándékunk, az a reményünk, hogy a jelentést valamikor áprilisban el tudjuk majd fogadni. Ez azt jelenti, hogy azonnal meg kell kezdjük a munkát. Füle biztos úr felvette a kapcsolatot az összes társával, és szorosabb kapcsolatra és koordinációra szólította fel őket, kettő és három oldalú tárgyalásokat irányzott elő. Fontos itt az, hogy minden tárgyalásnak lényeginek kell lennie, és eredményorientáltnak. És figyelembe kell venni a fejleményeket a folyamatos tárgyalások során, hiszen ettől várhatjuk, hogy lesz eredménye az üléseknek. Természetesen felül fogjuk vizsgálni az ülések eredményeit. A politikai válságról pár szót. Ezt nagyon szorosan nyomon követtük. A 24. események, illetve az azt megelőző intézi, in, incidensek is zavarba ejtőek. A szokásos a tavaszi jelentést előkészítő ülésre odautaztunk múlt héten. A folyamatos a válságból kivezető utat kereső tárgyalásokat is megtárgyaltuk velük. Az EU ottani nagykövete felkérte az összes pártot, az összes felet, hogy az intézményeket, az eljárásokat és a demokratikus értékeket tartsák tiszteletben, amelyekre egyébként a parlament alapszik, és felkérte az ellenzéki pártot, hogy térjen vissza a parlamentbe. Tehát nagyon szomos, szorosan nyoman követjük mi is, és a biztos úr is az eseményeket. A biztos úr a magas szintű csatlakozási párbeszéden belül keretein belül hamarosan Skopjéba látogat. Ahogy mondtam, a tavaszi jelentés előkészítése már megkezdődött. A szkopjai hatóságok számos intézkedést kezdeményeztek az összes területen. Proposzki úr fog találkozni a Füle biztos úrra, hogy megvitassa a kormány által tett vagy tenni szándékozott lépéseket. E tekintetben nyomon fogjuk követni tehát a helyzetet, és vissza fogunk térni hamarosan Skopjeva személyesen is. Köszönöm. Szalavrakosz úr, ön ügyrendi kérdése van? Biztos, hogy szó már. Elnök úr, szerettem volna még egyszer szólni valamiről. Görögország egyike volt annak a tíz európai uniós tagállamnak, amely nem volt ellene a bővítésnek. Ma 27-en vagyunk, egy 28 már itt van a kapuk előtt. Lássuk, hogy mi a lényeg. Görögországban hat különböző van kormányoz, Kopjéban azonban hasonló a helyzet már az ország megalakulása óta. Görögország nem fenyegette Skopjét. Ezt szeretném rögzíteni, és azt is szeretném, hogyha mindenki megértené, hogy Görögországnak nagyon súlyos problémái vannak, amiket itt nem szabad elfelejteni. Úgy gondolom, hogy Skopjének ezt látnia kell. Hát ez nem ügyrendi kérdés volt. Howitt úr, önné a szó, hogy lezárja a vitát. Ha lehet röviden, kérném köszönöm a képviselőknek a hozzászólásokat, még akkor is, hogyha nem utalok rájuk név szerint. Kukán, Cornelissen és Posselt urak és hölgyek, igen, kell, hogy mondjunk valamint a politikai pártok közötti feszültségről és problémáról, egyetértek ezzel, amit a kollégák mondtak. A jelentésem nyilván december 24-e előtt született, ezért nem szóltam erről a kérdésről az írásos szövegben, de nagy örömmel fogom önökkel együtt megtalálni a megfelelő megfogalmazást. Az Európai Unió és az USA nagykövetsége azt hiszem, hogy nagyon fair, kiegyensúlyozott és konstruktív nyilatkozatot adott ki. Ez lehet esetleg a mi kiinduló pontunk is a megszövegezéskor. Cornelissen asszony azt mondta, hogy valami konkrétabbat mondjak a név megoldásról. El fogok gondolkozni ezen, de hát elég sokan vannak itt, akik a zavarosban próbálnak halászni, és szerintem nagyon hasznos lenne, hogyha konkrét, biztos vagyok benne, hogy ő segítőkész, és ezért áll elő egy konkrét jelent, javaslata, de még meg kell, hogy győzzön engem arról, hogy ez a mi feladatunk. A vízum ügyel kapcsolatban, igen, amikor karácsony után visszaolvastam a szöveget, én is úgy gondoltam, hogy ez egy kicsit homályos, úgyhogy módosítókat szívesen látok majd ezzel kapcsolatban is. Ezt a névkérdést sajnos visszaélésre lehet használni egy olyan országban, ahol diszkriminálják a romákat, de az országon kívül is, itt Brüsszelben is rossz célokra használhatjuk, hiszen nem igazságos korlátozásokat vezethetünk be ennek alapján. Ezért, ahogy ő is mondta, nagyon fontos a pontos megfogalmazás. Tenok úrnak köszönöm, amit mondott, különösen Albániára vonatkozólag. hogyha azt gondoljuk, hogy a helyükön tudjuk tartani az albánokat, és semmi nem fog történni, minden úgy marad, ahogy van, tévednek, és az ebből is látszik. Nekik is a béke és a demokrácia felé elmozdulás érdekében lépniük kell, és mi nem hagyhatjuk őket egyedül ezen az úton, úgyhogy egyetértek vele. Szalavra, Szalavrakosz úr azt mondja, hogy személyesen szimpatikus számára az ország, és támogatja a bővítést. Akkor mondja el, hogy hogyan lehet ezt egy, és remélem, hogy őszintén mondja, biztos így van, de akkor kérem, hogy segítsen ezt leírni. Amikor azt mondja, hogy nem történt előrelépés, én láttam, hogy tavaly világos előrelépésekre került sor. Persze, a statutum az egy, nem egy új eredmény, de ezzel kapcsolatban is történt előrelépés. Működjünk együtt, és próbáljunk meg közös nevezőre jutni. Netz úr, asszony, lehet, hogy ön egyedül maradt, de biztos vagyok benne, hogy nem akarja ön sem, hogy ez az ország ered, egyedül maradjon, ezért köszönöm az ön hozzászólását és támogatását. Kopa asszony, az irredentákat egy egyik országhoz etnikailag tartozó, ám egy másik ország által politikailag irányított területen merül fel az irredentizmus. Itt mindkét országban el kellene fogadni azt, hogy közös a történetük, közös az örökségük. Amit ön mondott, az teljesen igaz. Azért mondom, amit mondok, mert nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, nehogy félreértelmezzék azt, amit ön jóindulatúan mondott. Ahogy tudják, nagyon nagyra értékelem önt barátként és kollégánként is. Kukán és a furak. A közös események igen, Kovacsov úrnak is ezt mondom, egyetértünk ezekkel, igen, de melyik események és mikor? Ez a fájdalmas párbeszéd, erről folyik, hogy mikor és hol. De örülök annak, hogy már megkezdődött a párbeszéd, és hogyha tudok segíteni önöknek, akkor nagy örömmel fogom megtenni. Üdvözlöm a munkacsoportokra elhangzottakat, azt, hogy ezek létrejöttek, és az a kapcsolatban, hogy ellenzéki képviselőket letartóztattak volna, erről nincs én információm, de azt tudom, hogy hárman megsérültek a demonstrációk során lehet, hogy ön is erről hallott, de lehet, hogy tévedek Kovacsov úrnak. Igen, elkötelezett vagyok, hogy önnel leüljünk tárgyalni, és megfelelő kompromisszumot találjunk az ön által agályosnak tartott kérdésekre. Nagyon világos voltam tavaly a jelentésemben, hogy a múltbeli pénzügyi visszaéléseket nem szabad elfedni, hanem átláthatónak kell lenni az országnak, és a nem párti pénzekkel kapcsolatban is fellépésekre van szükség. Az egész politikai spektrumra és e, objektív e, nyilvántartásokra kell, hogy kiterjedjen a vizsgálat. Másik görög képviselő és a gazdasági modell, nagyon örülök annak, hogy svéd és brit beruházásokról hallhatok ebben az országban. Vannak komoly szállítási problémák, de már létrejöttek gyártótelepek, és biztos, hogy ezt meg tudják majd oldani. Csodálatos ország a turizmus tekintetében is kihasználható potenciállal, és nagyon finom ételeket, italokat lehet ott kóstolni. A kapitalizmus előmozdítását viszont nem tudom konkrétan támogatni ebben a jelentésben, nem ez a fő feladatom. Gina asszony, de már utaltam, Posselt is, úgyhogy akkor gyorsan lezárásként, elnök úr. Már elmondtam, hogy a két fő politikai párt ma leül tárgyalni. Ez szerintem komoly segítségnyújtás fontos, hogy tudjuk, és reméljük azt, hogy a problémákat meg tudják majd oldani. Cornelissen asszony, amikor beszélt, ellenőriztem, hogy Görögország nem utasította vissza a három oldalú tárgyaláson való részvételt Füle úrral és ezzel az országgal. Németz úr az USA-ból fog először részt venni, és ők utána a tárgyaláson, ha jól értem. Azt mondta a nyilatkozat, hogy ha jó előkészületre támaszkodhatunk, és érdemi eredményt várhatunk, akkor el nem fogjuk visszautasítani a meghívást. Ez volt a nyilatkozatban. Ennek nyomán pedig mi is olyan ország vagyunk, amely meg akarja oldani ezt a problémát, és utána kifejezik a reményüket, hogy a különböző oldalakról több kezdeményezés fog érkezni, és ami minket illet, nekünk mindig lesznek javaslataink, és mindig abban a hangulatban fogunk maradni, hogy megoldjuk ezt a problémát. Tehát amikor ő kezdeményezéseket kér, akkor azzal kapcsolatban meggyőződésem, hogy az, ez a szöveg, ami itt előttünk áll, és amit meg fogunk szavazni, ez egy kezdeményezés. És remélem, hogy júniusra a konkrét tárgyalások megfognak, kezdődni, és remélem az egész politikai spektrum itt a parlamenten belül támogatni fog engem abban, hogy ezt előmozdítsuk. Köszönöm szépen a módosítók határideje, benyújtásának határideje január 20-a 6 óra, délután 6 óra, jegyzem meg nem reggel. A következő pont? 28 January, yeah. 28. 8. 28. Tehát 28-a Elnézést mondja az elnök, tehát 28-a a benyújtás határideje. 2012-es szerb ország jelentés, Jelko Kacsin a jelentéstevő. Ezt a jelentéstervezetet december 3-án mutatták be a szakbizottságnak, másodjára van napirendünkön január 9-e volt a módosítók benyújtásának a határidő, 119 módosítót nyújtottak be, és már is megadom a jelentéstevőnek, Kacsin úrnak a szót, tessék parancsoljon. Grazie, Presidente. Thank you, Chair, dear colleague. Grazie, Presidente, köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, igen, tisztelt bizottság meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek és a többi kollégának, hogy a jelentéstervezetemhez hasznos módosítókat nyújtottak be. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a módosítók legtöbbsége az általam követett irányba mutat és egyetértünk abban az üzenetben, amelyet belgeredi partnereinknek szeretnénk átadni. Különösen üdvözlöm a vajdasági kérdésről benyújtott néppárti módosítókat, illetve a zöldek által a környezetvédelmi kihívásokról szóló módosítókat. Csütörtökre készülök el a kompromisszumokkal, ami pedig a kulcs koszobói prioritást illeti, a jelentés első december 3 ét tárgyalása óta előrelépést értünk el. Dacsics miniszterelnök magas szintű tárgyalások első fordulójába vett részt Tacsi úrral. Vannak nyitott kérdések, de Szerbia ennek ellenére jelentős előrelépést ért el Koszovóval kapcsolatos viszonyaiban. Tegnap említettem ezt a török tárgyalások során. Az IBM-ről szóló megállapodás készen van, és így ezt minden határa átkelőre is alkalmazzák, és a végrehajtás nagyjából simán zajlik. A nyitott kérdés még az észak-koszovói térség kérdése. Az állásfoglalás részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Világossá tesszük, hogy Koszovó etnikai alapon való megosztása nem opció. Ezzel összefüggésben üdvözlöm a Pristinával való tárgyalásról szóló elvek elfogadását a szerb nemzetgyűlésben januárban. A az állásfoglalás legitimizálja a dialógust és a kisebb nemzeti kisebbségek jogait is elismeri. Posszát úr tegnap <clears throat> mondott valamit erről az állás erről a határozatról, hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lépés a helyzet megoldása irányába. Ami pedig a Presevói, a Bujanovic és Medvegyei um, felszabadítási hadsereg kérdését illeti, jelzem, hogy ez egy belső szerb ügy, melynek persze bilaterális kihatásai vannak. Örömmel számolok be arról, hogy nem volt incidens, amikor az emlékműveket elszállították vasárnap, de ennek ellenére minden felett arra szólítom fel, hogy folytassák az összes kérdésben a dialógust. Az etnikai albán közösséget jobban kell integrálni a szerb társadalomba, ugyanakkor Belgrádnak is mindent meg kell tennie, hogy jobban integrálja őket, de a albánok kisebbségének is mindent meg kell tennie sajnos sírokat gyaláztak meg koszovói temetőkben vasárnapról hétfőre viradó éjszaka. Elítélem ezt az erőszakos cselekményt, és remélem, hogy a koszovári, a koszovár hatóságok megakadályozzák az ilyen cselekményeket, az elkövetőket meg meg kell találni, és el kell ítélni. A nyugvóhelyek és a temetők tiszteletben tartása a civilizáció egyik alapszabálya, alapelve. Éppen ezért tehát az albán hatóságokat is felszólítom, hogy tegyenek meg mindent a nyitott kérdések rendezése érdekében. A fiatal generációk érdekében és az ő európai jövőjük érdekében kell ezt megtenniük. Üdvözlöm a horvát és a szerbe miniszterelnökkel, tehát Dacsics és Milanovics miniszterelnökkel való háromoldalú tárgyalás 16-án illetve a kétoldalú tárgyalást, hiszen a horvát-szerb közeledés nagy pozitív kihatással van az egész régióra. Másrészt, a rendszerszerű korrupció elleni harc második fázisába került. A miniszterelnök helyettes új lendületet adott a korrupció elleni harcnak a szerb politikában. Üdvözölnünk kell ezt a folyamatot, és arra kell buzdítanunk a szerb vezetőket, hogy a politikai pártok által rosszul igazgatott közintézmények területén lépjenek fel leghatékonyabban a korrupció ellen, hiszen ez a korrupció melegágya. Ugyanakkor a jogállamiság sem érvényesül teljesen az országban. Ugyanilyen fontos a független szabályozó testületek munkája, például az állami számbevőszék munkája, amelyet megfelelő finanszírozással és forrásokkal kell ellátani állátni. Csak az erős és független intézmények képesek a korrupció elleni harcot fenntarthatóvá tenni. A szerb gazdaság állapota aggasztó 37%-os a munkanélküliség, nő a szegénység, és csökken a közép réteg. Nagy szükség van az új beruházásokra, de kétséges, hogy a beruházók és befektetők Szerbiában akarnak-e befektetni, még ilyen bizonytalan a helyzet. Koszovó kérdését meg kell oldani. A korrupció elleni harcot folytatni kell, és meg kell erősíteni az független intézményeket és a profi igazságszolgáltatást. Az Európai Bizottság három hónap múlva számít be, számol be a tanácsnak el er- a Szerbia előrehaladásáról, és remélem, hogy Szerbia felelősség teljesen lép fel azért, hogy a nyitott kérdéseket meg tudja oldani, és így a tanács meghatározhatja majd a tárgyalási folyamatok megkezdésének időpontját. Örömmel tekintek azon pillanat elé, amikor Szerbia visszafordíthatatlanul fölszáll az Európába vezető vonatra. Köszönöm. Thank you, Mr. Kachin. Um, Mr. Schlöflin. Köszönöm, Kacsin úr. Schlöflin úr, parancsoljon. A néppárt részéről öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálni szeretnék Kacsin kollégának. Száz 19, 190 módosítót nyújtottak be, amelyek eh, nagyjából az alapirányba mutatnak. Nem akarom megismételni, amit Kacsin képviselő mondott, sok kérdést eh, vetett ő maga is fel, illetve a korábbi vitában ezeket már felvetettük. Három rövid ész, észrevételt tennék. Egyrészt sajnálom, hogy Haut kollega elment, de Haut kollega gondolatát venném át. Érdekes gondolat ez, hogy minden ország a GDP-jének egy részét az helyhatóságok számára kellene, hogy félretegye. Talán nem az idei, de a jövő évi jelentésben érdemes lenne ezen elgondolkoznunk. A második komoly felvetésem az a szerb alkotmányjal függ össze. A szerb alkotmány továbbra is azt nyilvánítja ki, hogy Koszovó Szerbia organikus része ezt meg kell változtatni. Egész addig, amíg ezt elfogadjuk, addig azt is elfogadjuk, hogy a folyamat leglényege jogi ellentmondásba ütközik. Szerbia és Koszovó problémáját nem fog megszűnni egyik napról a másikra. Még akkor is, hogyha kitör a béke, és mindent, és egymás vállára omlanak a szerbek és a koszobóiak a szeretet és a szolidaritás szellemében. Nem, egész addig, amíg szerb populáció él, koszobóban a probléma fennmarad. Tudjuk ezt más helyzetekből. A koszobói szerbek és Szerbia között mindig kapcsolat áll majd fönn. Túl nagy a szerb közösség ahhoz, hogy ez a probléma megszűnjön. Mit akarok ezzel mondani? És azt gondolom, hogy ezen érdemes elfoglalkoznunk. A koszobói szerbek nem értettek egyet azzal, hogy koszovói állampolgárokkal váljanak. Márpedig a, a határok stabilitását így lehetne biztosítani, de értenünk kell, hogy milyen következményekkel jár ez a belső koszovói biztonság tekintetében, illetve a Szerbiához való kapcsolat tekintetében. A két tényező, tényező persze kéz a kézben jár. Az előző vitában Rócsek úr azt mondta, hogy pessimista vagyok, de hát nem vagyok én pessimista, hanem realista vagyok. És úgy gondolom, hogy itt egy másik lehetséges, hangsúlyozom, csak lehetséges szenária, szenárió nyílik meg. Pristinában és Tiránában is vitáznak erről, mégpedig az, hogy a szov, szuverén Koszovót szuverén Koszovó um, beolvad Albániában mindig azt hittem, hogy ez, ez olyan, mint a mumus, amivel fenyegetik a gyerekeket, de nem úgy tűnik, hogy ennek politikai realitása van. És azt gondolom, hogyha ezt a szenáriót nem lehet kizárni, ez persze kihat majd Macedóniára is. Bocsánat, a volt Jugoszláv taktok köztársaságra, akkor e- e- ez kifoghatni persze Szerbiára is. És mind a szerb, mind a koszovói demokrácia jövője szempontjából releváns lesz ez az esemény. Itt befejezem, köszönöm a figyelmet. Koppasszony, köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek a nyitottságát, amely lehetővé tette, hogy közös módosítókat nyújtsuk be fontos kérdésekben. Például, hogy eredményekre kell jutni, illetve, hogy a korrupció elleni harcot folytatni akarjuk, azért, hogy a politikai kizsákmányolást megakadályozzuk, valamint hogy támogassuk a regionális együttműködést. Vannak még nyitott kérdések, amelyeket a jelentéstevő még javíthat a kompromisszumos módosítók javaslatával. Úgy gondolom, hogy különös figyelmet kell fordítani arra, hogy szükséges jó egyensúlyt, hogy a demokratizációs folyamat különböző tényezőire egyszerre figyelembe, figy- kell figyelemmel lenni. Ahogyan az első véleménycsere során már elmondtam, a szerb civil társadalom és a civil társadalmi szervezetek egyre inkább látják, hogy a Koszovó ügyének meg nem oldásával a szerb civil lakosság érdekei sérülnek, Ugye hamarosan szavazunk erről a jelentésről, és Éppen ezért hát egy csomagszerű kompromisszumot kell találnunk, amely kettő, maximum három bekezdést tartalmaz, és megfogalmaz, hogy mire van szükség, és így megőrzi a jelentés egyensúlyát. Ezzel összefüggésben komoly aggájaimat hangsúlyozom annak kapcsán, hogy a szerb alkotmány beszél Koszovóról, hiszen a bővítés során egyetlen egyszer sem történt meg, hogy az EU elfogadta volna egy tagjelölt országtól, hogy határrevíziós idé igényekkel lépjen fel. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak honest brokerként, tehát egy el nem fogult és pártatlan közvetítőként kell fellépni Belgrád és Pristina között, nem szabad, hogy részt vegyen ebben a vitában. Nagyon fontosnak tartom ezt, különösen most, hogy magas szintű párbeszédet kezdtek az érdekelt felek. Ugyanennek szellemében szeretném kérni, hogy a Görögország és Firom közötti eh, név vitát eh, is eh, kitérjünk, és ilyen módon használjuk a hivatalos nevet Formel Jugoszláv Republic of Macedonia Firom. Volt Jugoszláv Macedon Tapköztársaság. Ne keverjük a megnevezéseket, így hívják ezt az országot. Ugyanakkor a gazdasági válság Szerbiára való kihatása nagyon súlyos, erről helyes is szól a jelentés, de nem beszél kellőképpen a szociális kiadások szükséges voltáról. Köszönöm szépen. Miss Brandner. Brandner asszony, parancsoljon. thank you very much. Um, and I also would... Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni ezt a jelentéstervezetet Jelkónak, és köszönöm a módosítókat, és azt hiszem, hogy ez jó alapját adja az együttműködésünknek. A múlt jelentésünk óta Szerbia jelentős lépéseket tett az európai integráció irányába, és az új kormány elkezdte a belső reform folyamatot. Sok mindent kell még tenni, megemlítek egy-két feladatot. És Kopa asszony is említette ezt, ez az igazságügyi rendszer reformja. Van itt még mit tenni Szerbiában. Különösen a függetlensége, hatékonyság és az elfogadatlanság elvei érdek, érvényesülése érdekében. Ugyan a, az igazságügyi reform um, nem volt sikeres, um, ezért ennek új lendületet kell adni, és az ügyhátralékot is csökkenteni kell. Másrészt a korrupció elleni harcot is meg kell erősíteni, és úgy gondolom, hogy a kormánynak egy nemzeti korrupció ellenes stratégiát kell kialakítani, világossá kell tenni, itt a tisztelt házban, hogy a kormánynak a független intézményeket támogatniuk kell, például a korrupció elleni ügyész munkáját támogatni kell. Úgy gondolom ezen felül, hogy Szerbiának mindent meg kell tennie a kisebbségek, a veszélyeztetett kisebbségek védelmében gondolok itt az LGBT-kre, és égbe kiáltó szégyen, hogy a meleg büszkeség napjai felvonulást lemondták biztonsági okokra való hivatkozással, a homofóbiát nem szabad engedni, érvényesülni, és nem szabad, hogy bármilyen kisebbségi csoportot veszélyeztessünk. Úgy gondolom, hogy ezen országon belüli belpolitikai hiányosságok nem akadályozhatják meg a tárgyalási a csatlakozási tárgyalások megkezdését, mi több a csatlakozási tárgyalások jó keretet adnak a kérdések megoldására. A Koszobóval való viszonyt uh, is szabályozni kell, de, az, de különösen ezzel összefüggésben üdvözlöm a belgrád-pristinai párbeszéd folya, folytatását, mi több, hogy ez a tárgyalás új lendületet kapott, és meg szeretném köszönni Catherine Ashton szerepét is ebben a folyamatban ugyanakkor a megállapodás végrehajtása játszik majd fontos szerepet, és éppen ezért köszönöm, hogy a bizottság elkészíti a végrehajtás értékelését. Fontos az észak-koszovói párhuzamos struktúrák leépítése és az EULEX nek minden területet el kell érnie kollégáim már említették a múlt szombati emlékmű lebontását. Aggályosnak féltünk attól, hogy erőszak tör ki, de nem voltak erőszakos cselekmények. Bátorítom Szerbiát és Koszovót, hogy gyorsítsák fel, és erősítsék meg a párhuzamos a tárgyalás folyamatát, bevonva a civil társadalom szerveit is, a civil szervezeteket is és így átláthatóvá és legitimé téve ezt a folyamatot. Köszönöm szépen a figyelmüket, örömmel veszek részt az eszmecserében. Utolsó árnyék jelentéstevő, Tenok képviselő. Uh, my group also welcomes the catch Köszönöm szépen, köszönöm én is a Kacsin jelentést. Szerbiáról üdvözlöm ezt, és üdvözlöm azt a bejelentést is, hogy hivatalos tagjelölt országá vált Szerbia, és elkezdhetjük a tárgyalást. Nem akarom az előző vitákban elhangzottakat elismételni, de három pontot felvetnék. A 359. cikkről szóló a büntető törvénykép 359. cikkéről szóló népszavazást üdvözlöm. Van egy tagja a választókerületemnek, aki szerb származású, és azt gondolja, hogy ez az eszköz a megfelelő tulajdonlás és a megfelelő eljáráshoz való jog ellenébe ment, ezért nagyon fontos, hogy megfogalmazását ennek a cikknek megváltoztassák, a vagyoni eszközök befogyasztásának problémáját pedig megoldják. Alapjában véve egyet, nem értek egyet az által nagyon tisztelt akar, tudóssal, Söflin Györgyel, egy szuverén állam alkotmányában a saját határaival kapcsolatban nem feltétlenül kell ilyen megjegyzéseket tenni, ez a mások belügyeibe való beavatkozás. Azért köztársaság 30 éven keresztül brit területeket akart megszerezni, ezekre az igényét bejelentette, és ez az ír csatlakozásnak nem volt akadálya. Még a britek sem akadályozták meg ezen alapon az ír csatlakozást. A határok megváltozása összefügg azzal, hogy a fél ENSZ még mindig nem ismerte el Koszovót, van olyan Európai Uniós tagállam is, ami még mindig nem ismerte el Koszovót, tehát nem szabad, hogy abszolút elvek legyenek a területi integritás és az ön érvény, az önkormányzat a független örérvényesítés között. Világos, hogy Szerbiában nagyon sokan például a Presova völgyet, Presovári völgyet szeretnék elcserélni akár más területekre, és ezt megoldásnak tartanák. Azt hiszem, hogy ebben a vit, erre a vitára még vissza fogunk térni. Nem szabad, hogy nagyon abszolút elveink legyenek, ez egy nagyon modern terület, és óvatosan kell ezzel az ügyel foglalkoznunk. Végül a Dacsics látogatásra való utalást üdvözlöm. Ő megpróbálja a Montenegróba látogatásra montenegrói szerb kapcsolatokat javítani. Szerbia természetesen vonakodott elengedni Montenegró, de Montenegró függetlené válása egy történet. Az, hogy most a kormány vezetői egymás országaiba látogatnak, ez nagyon jó jel. Köszönöm. Kukán úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A jelentéstevőnk nagyon jó munkát végez, és annak is örülök, hogy a legtöbb módosító indítvány hasonló irányba mutat. Remélem, hogy nem lesz túl sok nehézsége abban, hogy kompromisszumot találjon közöttük. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy a legtöbb módosító támogatják a, támogatja azt, hogy a csatlakozási tárgyalások kezdeti dátumát tűzzék ki. A párbeszéd folytatása Koszovóval természetesen rendkívül fontos. Általánosságban a munka és az eddig elért eredmények értékelésre méltók. De azt kell kérnünk, hogy megfelelően hajtsák végre a párbeszéd eredményeit. Információ és az eredmények támog, táj, szóló tájékoztatás is fontos. Néha a diszkrétség az a tárgyalások hatékonyságát tudja segíteni, de szerintem itt ebben az esetben a európai parlamenti képviselőket és az, a közvéleményt is jobban kéne tájékoztatni arról, hogy mi folyik a párbeszéd során. Hangsúlyozom azt is, hogy az igazságszolgáltatás területén további reformokra van szükség, ezt a jelentés is említi. Szerbiának a hatékonyságot, a rendszer hatékonyságát kell tovább növelnie, és biztosítani az igazságügyi rendszer függetlenségét és pártatlanságát. Ez az EU-s csatlakozási folyamat egyik elengedhetetlen feltétele. Az én konkrét aggályom a szerb és a volt Jugoszláviával foglalkozó Nemzeti Büntető Törvényszék kapcsolatával kapcsolatban. A 359. cikke a büntető törvénykönyvnek, amit már az előttem szólók is említettek, az ezzel kapcsolatos legutóbbi fejlemények remélhetőleg jó irányba mutatnak, és végső megoldás felé fognak vezetni. Remélem, hogy ezt az ügyet a szerb kormány a lehető leghamarabb lezárja. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament, amely szintén érdeklődik az ügy iránt, szorosan fogja nyomon követni, hogy mi történik a BTK ezen cikkével. És egyetértek a jelentéstevővel, amikor azt mondja, hogy a Presevói völgy ugye, kapcsolatban mi a véleménye. Szerintem kiegyensúlyozott az ő véleménye, és szerintem a kormány részéről nem gyengeség, hanem türelem jele az, hogy a nemzeti kisebbségekkel az eredmény érdekében szépen lassan tárgyal, és a nemzeti kisebbség számára részéről sem gyengeség az, hogy a társadalomon belüli feszültségkeltés nem támogatja. Posszelt úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, én is Kacsin kollégának köszönetet szeretnék mondani az ebben a nehéz témában kifejtett nehéz munkájáért. Ma délután fogunk foglalkozni Koszovóval, de Szerbia alkotmányával kapcsolatban mindenképpen leszögeznék valamit. Ameddig Horvátország és Montenegró viszonylag jelentéktelen bilaterális problémákat old meg, és azt mondjuk, hogy ezeket ténylegesen meg kell oldani, addig Macedónia esetében azt is láthattuk, hogy elkezdődött a diplomáciai kapcsolatoknak a felvétele, és azt kérték ettől az országtól, ez ott a 98-as kompromisszum, hogy írja bele az alkotmányába, hogy nincsenek területei, területi igényei a szomszédországokkal szemben és akkor Szerbia esetében hirtelen el akarjuk fogadni, hogy a szerb alkotmányban területi igényeket eh, teremtenek Koszovóval szemben, amely országot eh, 27 tagállam közül 22-en már elismertek az Európai Unióban, és valamennyi, szinte valamennyi szomszédja is elismert, illetve az Egyesült Államok is elismerte. Ez számomra érthetetlen. Világosan követelnünk kell, hogy ez a probléma végre megoldódjon. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor lehet majd megoldani, de mindenképpen a közeledési folyamat keretében ezt a problémát meg kell oldani, tehát ezt mindannyian tudjuk. A ma viszonylag nevetséges problémákról beszéltünk, ehhez képest itt egy alkotmányban rögzített igényről van szó, területi igényről ez szomszédországgal szemben. És ugyanez érvényes a kisebbségi jogokra is, és szeretnék pressevóról beszélni. Minden kollégának, aki még nem volt Presevóban, csak azt tudnám ajánlani, hogy látogasson el oda leírhatatlan a szegénység, amit ott, láthat, amit ott láthatunk. Tennünk kell valamit a gazdasági helyzet javulása érdekében, kell valamit tenni a határforgalom újraindítása érdekében. Teljesen elszigeteltek az emberek ott, és a kisebbségi jogok ott gyakorlatilag nem is léteznek. Hogyha legalább papíron biztosítva lennének ezek, Eh, azok olyan szinten, ahogyan a szerbeknek a jogai Koszovóban vannak biztosítva, az már jó lenne. Én mindenképpen a határmódosítás ellen vagyok, de úgy gondolom, hogy eh, mind a két oldalon ugyanazokat a kisebbségi jogokat kell biztosítani, és aki úgy gondolja, hogy újra lehet nyitni a határkérdéseket, és például mitrovicai módon akarja rendezni a kisebbségi kérdéseket, akkor úgy gondolom, hogy Presevó esetében az ilyen embereknek ugyanazokat a jogokat kell kérnie, követelni a kisebbségek számára, de hát ezt senki nem teszi. Úgy gondolom, hogy erre is kell egy pillantást vennünk, ugyan különben egy veszélyes háborús helyzet alakul ki Presevóban. Ezt tudom, hogy nem egy általános jellegű ügy, de hát Presevóban mindenképpen jogot kell biztosítani mindenkinek, hogy a halottait tiszteletben méltóan eltemethesse. Presidente Kovácsev. Kovácsev úr. Благодаря много, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика господин Кацин. Демократизацията и Engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy Kacsin úrnak köszönetet mondjak a jelentéséért. Szerbia demokratizálódása nagyon fontos, nem csak magának az országnak, hanem az egész régiónak a számára. És meggyőződésem, hogy mindenki itt hisz ebben. Ami az elmúlt évszázadban történt, csak az európai integráció felé való elmozdulással oldható meg. Támogatni kell Szerbiát ebben a folyamatban. És persze, ehhez akaratra és határozottságra van szükség Szerbiában, annak érdekében, hogy reformokat hajtsanak végre, például a pristinai ügyjel kapcsolatban is. De szeretnék visszatérni egy problémára, amiről már a múltban is beszéltem, mégpedig a volt jugoszláv archívumok megnyitása. Szerintem ennek komoly szerepe van vagy lehet az ország demokratizálódásában. Mindenkinek tudnia kell, hogy a múltban ki mit tett, követett el. Így tudjuk, tudják a jövőbeli problémákat elkerülni, és így tud Szerbia az európai elvekhez csatlakozni. Szerbiának hiten szerint nem csak meg kell nyitnia ezeket a titkos levéltárakat, hanem az egyéb volt jugoszláv tagköztársaságokba vissza kell jutni az, juttatni az őket érintő adatokat. Aztán még egy ügy. Nagyon fontos, hogy mindenkinek lehetősége legyen az anyanyelvét használnia és megtanulnia. Például a bolgár nyelv is egy kisebbségi anyanyelv ebben az országban. A meglévő hiányosságokat át kell hidalni, erről Posztelt úr is beszélt. Végül az IMF felmérte az ország helyzetét, és szeretnék támogatást kérni annak érdekében, hogy az ország hosszú távú pénzügyi stabilitása megvalósuljon. Más országokban is agályos a helyzet. Most pedig Szalavránkos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy azt láthatom, hogy Szerbiának az Európai Uniós csatlakozási kérelmét komolyan veszi mindenki, és annak is nagyon örülök, hogy a fontos reformok esetében nagy előrelépések voltak. Kacsin úr objektív jelentést készített, tényleg objektív a jelentés, a 23-as pont esetében úgy gondolom, hogy teljesen világos, hogy megfelelően kell használni a terminológiát, tehát Macedónia volt, Jugoszláv köztársaság, Firom, erről kell beszélnünk. Ami a korrupció kérdését illeti, és az igazságügyi rendszernek a hiányosságait, a közigazgatást, a sajtószabadságot, ezekkel kapcsolatban helyesek a megállapítások. Itt még sok tenni, való van. Zárásképpen pedig azt mondanám, hogy olvastam egy jelentést az aktuális pénzügyi helyzetéről az országnak. Illegális pénzügyi tranzakciókat soroltak ebben a jelentésben, amely nagy összegek, amelyek nagy összegeket érintettek. Úgy gondolom, hogy itt a helyzet tisztázása érdekében még tenni kell dolgokat, és az ilyen illegális pénzügyi tranzakciókat meg kell akadályozni. A 24-es bekezdést nagyon is üdvözlöm, itt ugye a monopóliumokról van szó, nyilvánvalóan ezeket meg kell szüntetni, és nyílt piacgazdaságot kell biztosítani, itt is hatalmas reformokra van szükség. És nyilvánvalóan erőfeszítéseket kell tenni az átláthatóság, a verseny biztosítása érdekében. És nyilvánvalóan megállapításokkal kell élni az ország nemzeti valutájának leértékelődésével kapcsolatban, aminek rendkívüli hatásai vannak. Az országra rendkívüli megtakarítási kényszer nyomás nehezedik, Nyilvánvalóan a megszorításokat azért egy növekedési politikának kell kísérni, egyébként pedig gratulálok a jelentéstevőnek. Yes. Before giving the floor. Mielőtt a jelentéstevőnek visszaadom a szót a záró szavakra, emlékeztetnék, hogy a Strasburgi szavazást a csütörtökön kerül sor, február 7-én és arra is emlékeztetnék, hogy délután 4 óra 30-kor Grubjeszics asszony Szerbia miniszterelnök helyettese lesz a vendégünk. Biztos vagy benne, nem tudom tökéletesen kiejteni a nevét, elnézést kérek ezért. Kacsin öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogyha megengedi, hogy inkább az Európai Bizottságnak kellene megadni először a szót, ha van itt képviselőjük. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, hallanak? Köszönöm a bizottság nevében. Én is elismerem a jelentéstevő által végzett kitűnő munkát, Egyetértünk a módosítók fő irányában, és örömmel tekintünk a kompromisszumos módosító indítványok elébe. Az önök aggájait el tudjuk fogadni, és egyetértünk velem. Belgrádban jövő héten a belgrádi hatóságokkal folytatjuk a párbeszédet, és Ebben a szemeszterben az egyik fő hangsúlyt a Koszovóval való párbeszédre helyezzük, de a jogállamiság, a parlament működése, a demokrácia kérdéseiben megfogalmazott aggájaikat továbbodjuk majd Szerbiában, hiszen április közepi országjelentésünk ben ki fogjuk hangsúlyozni, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdésének egyik előfeltétele a Koszovóval való helyzet rendezése, illetve a párbeszéd elmélyítése. A főképviselővel és az illetékes biztossal eh, egyetértésben járunk el, és persze megragadjuk majd a lehetőséget, hogy ezen jelentésben a főbb eh, eseményekről is beszámoljunk. És persze ez a jelentés voltak éppen a jelenleg Szerbiában zajló munkát ösztönözni fogja. Nagyon nagy hatással van ránk az a reform, amelyet a szerb kormány végrehajt. Decemberben ak- akciótervet fogadtak el, és ebből már a valóság lett. Azt hiszem, hogy a, mi- a miniszterelnökkel való délutáni vita során erről is beszélni fognak. Valóban hétről hétre új események tanúi vagyunk. Hogy számoljak be egy-két új eseményről? Először is. A három 95, illetve a 324 még tervezett Éppen ezért eh, a jogállamiság fejezetei eh, tekintetében még sok üzenetet tudunk közvetíteni Szerbiának. Azután a bizottság a végrehajtásra is koncentrál, és természetesen a szerb hatóságok aggájait is figyelembe vesszük a 359 kapcsán. És fontos, hogy a jog átalakulása, a jogi rendszer átalakulása ne veszélyeztesse a 359-et. És persze a BTK középidős áttekintését is ennek szellemében kell végrehajtani. Hiszen az egész rendszer átalakul, és ezért a 359-es cikk felülvizsgálatára szorul. Ugyanakkor a módosítók kiemelnek egy-két pontot, hiszen elképzelhető hamarosan egy Nyikodicsiak a találkozás, természetesen erről is akkor beszámol az országjelentés. Ezen felül pedig tegnap nevezték ki a korrupció elleni ügynökség új vezetőjét, egy nőt, aki tényleg profi szakértő. Ezen felül pedig a múlt csütörtöki első miniszterelnök helyettes látogatása is jójá volt. Végezetül még megemlítem, hogy múlt decemberben egy új közbeszerzési törvényt is elfogadtak, amely nek fő célja, hogy közelítse a közbeszerzési szabályokat az európai vívma, a közösségi vívmányokhoz. Tehát úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy észrevételénket komolyan figyelembe vették. Jó hírek ezek tehát. Végezetül a kisebbségek kérdése. Úgy hiszem, hogy a módosítók jó irányba mutatnak, és a jogi keret jobb implementációra, alkalmazására törnek, Fontos, hogy ne legyünk túl részletezőek, hanem inkább általános elveket fogalmazzunk meg. Másrészt a hatóságoknak is jobban meg kell érteniük, hogy a rendelkezésükre álló kereteket jobban ki kell használniuk. Például a társ főigazgatóságtól tudom, hogy reaktiválni kell a kisebbségek eh, jogát eh, megtestesítő eh, hatóságot, ezt a tanácsot, a kisebbségi tanácsot. Ne felejtsük el azt se, hogy közelegnek az új választások Szerbiában 2014-ben. Összességében azt mutatjuk hogy szerb hatóságok nagyon is figyelembe veszik felvetéseinket, aggájainkat, és éppen most egy új antidiszkriminációs stratégiát is kidolgoznak. Ennyit akartam mondani, köszönöm a figyelmüket. Kacsin úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, kedves árnyékjelentéstevők, tisztelt elnök úr és tisztelt delegáció elnökök. Köszönöm hozzászólásaikat, észrevételeiket, és köszönöm azt a segítséget, amelyet a dokumentum kialakításában nyújtottak nekem. Úgy tűnik, hogy Szerbia valóban előre lép, és a nyugati Balkán régió számára probléma volt, de most úgy tűnik, hogy a változás során az európai közeledés motorjává válik. Hatalmas előrelépés ez. Dacsics és Tacsi négyszer találkoztak néhány hónap alatt. Ez valóban egy rekord. Ezt csak üdvözölhetjük. És azt hiszem, hogy ez más országok számára a térségben is iránymutató lehet. Ez a fajta konstruktív együttműködés. Megmutatja ez az együttműködést, hogyha fennáll a politikai szándék, akkor mindig megtalálni a megállapodás útját. És ez mindenképpen tiszteletre érdemes. Úgy hiszem, hogy Gubicsics asszony, a szerb miniszterelnök helyettes délután tájékoztat bennünket majd a részletekről, nem akarok tehát a részletekről hosszan beszélni, csupán az árnyék jelentéstevők egy-két felvetésére szeretnék visszatérni. Söpflim György kollégám beszélt az alkotmányról. Nos, mint tudják, az összes csatlakozási társulási ország a 20 3 24-es, 28-as, 24-es fejezet megnyitásakor át kell, hogy tekintse a alkotmányos szabályait is. Nem akarnék most el belebonyolódni a szerb alkotmány egyes cikkeibe, ez egy nagyon érzékeny kérdés, és nem is tartom túl bölcsnek, hogy itt túl gyorsan megnyissunk egyes fejezeteket. Úgy gondolom, hogy Szerbia egyre inkább éretté válik. Különösen üdvözlöm azt a megállapodást, amelyet a tárgyalásokról egy ilyen pozíció papírt eh, ról való megállapodás kötöttek, és ezt a megállapodást üdvözlöm. Nyilvánvaló, hogy semmi nem tekinthető véglegesnek, amíg mindenben megállapodást nem kötünk. Éppen ezért ez egy stratégiai döntés volt, és akik eh, Szerbiát meg akarták akadályozni, veszélyeztették a nyugati Balkán békéjét. Ezért csak elismerésemmel adózhatom azoknak, akik nyíltan kiálltak uh, a múltba révedők és az európai haladásnak gáncsot vetők ellen. Söpflin György uh, beszélt a mumusról, a határ megváltoztatás mumusáról, illetve az albán lakosság esetleg arról, hogy esetleg a, a nagy Albánia jön létre. Nem akarnék spekulálni ezeken a lehetőségeken. Egész egyszerűen az előrehaladásra kell koncentrálnunk, amely meghatározza annak érdekében, hogy Szerbia részt vehessen a csatlako- el, elindulhassanak a csatlakozási tárgyalások. Kopa asszony. Egy-két dolgot felsorolt, és Ebből kiemelném, hogy a Dacsis és Tacsi negyedik találkozóján az úgynevezett párhuzamos struktúrák ügyét is napirendre vették. Persze más-más módon értékelhetők ezek a tárgyalások, de a tárgyalások folyamata februárban folytatódik, és úgy gondolom, hogy egyelőre túl korán volna ezeket értékelni, egész addig, amíg elmozdulást nem tapasztalatunk. De úgy gondolom, hogy mindkét fél rengeteg politikai tőkét mozgósít annak érdekében, hogy ebből a nagyon nehéz politikai helyzetből kiláboljanak. Az Európai Bizottság kvázi válaszolt Francesca Brandner felvetésére az akciós stratégia kapcsán, Kucsics miniszterelnök helyettes az ügynökség fontosságát emelte ki, azt ígérte meg, hogy megerősítik az ügynökséget, hogy egy jogszabályt fogadnak el. Tehát előre haladnak az ügyek. Mégpedig jó irányba haladnak előre. És úgy hiszem, hogy az intézményesül majd ez a munka. A meleg büszkeség napjának kérdését felvetette Belgrádban. Biztos vagyok benne, hogy idén megtartják. Kétszer nem tartották meg, pedig hát engem meg is hívtak. Úgyhogy most remélem, hogy idén megtartják. Mi több, azt hiszem, hogy először Montenegróba tartják meg ezt a felvonulást, és Montenegró támogatásával azt hiszem, hogy Szerbia is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az LGBT populáció helyzetét javítsa. Kukán úr veszély, említette a 359-es BTK paragrafus módosítanak kérdését. Vucic és Szalakovicsal folyamatosan egyet, egyeztetésben vagyok. Pontosan tudják, hogy fél lépés nem lehet tenni, meg a ki akarjuk venni a BTK-ból a 359-et, és nagyon fontos, hogy az ügyészek, megakadályozok, hogy az ügyészek visszaéljenek a BTK bekezdéseivel, hiszen csak így lehetett politikai nyomást gyakorolni a ellenzékiekre. Hát ez egész egyszerűen megengedhetetlen, ennek véget kell vetni. Nem engedhetjük meg, hogy Szerbiában egy ilyen mini Oroszország jöjjön létre. Egy olyan országban, amely mindjárt velünk akar csatlakozási tárgyalásokat elkezdeni. A 359-et ki kell törölni a szerb BTK-ból, ehhez ragaszkodunk. Az igazságszolgáltatás reformjára szükség van, ahogyan Edvard is mondtam. És persze az Emberi Jogok Európai Bíróság előtt álló nagyszámú ügy, és azt mutatja, hogy Szerbiában bizony meg kell reformálni az igazságszolgáltatást. Várhatók ugyanakkor a változások, és azt remélem, hogy ez pozitív kihatással lesz a jövőre is. Poszelt kollégám az alkotmány előtti kihívásokról beszélt, illetve annak értelmezéséről, mi lehetséges és mi nem. Lehet, hogy egyetértek egy-két általa megfogalmazott üzenetben, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy az ő frakciója, a néppárt ki kell, hogy álljon a szervezetés mellett. Itt a jövő kihívásait kell megoldanunk, ahogyan a párbeszédben egyre világosabb lesz az előrehaladás. Még egyszer mondom, a két fél egyre inkább éretté válik politikailag, és olyan előrehaladásokat értek el, amit nem is hittünk volna. Nem értek egyet Keti Estonnal, hogy márciusig mindent el kellene érni. Úgy gondolom, hogy Keti Estonnak az a dolga, hogy folytassa a munkáját, ambiciózus célokat tűzön ki maga elé, és a szerb társadalom és igazságszolgáltatás rendszer átalakulását az Európai Bizottságnak támogatnia kell a legkülönfélébb rendelkezésre álló módszerekkel. Kovacsev úr egy-két problémát is felvetett. Stavimir velem volt, amikor a bulgár kisebbségeket látogattuk meg Szerbiában. Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen világvégi helyeken élnek ezek a bolgárok, gazdasági segítséget kell adni nekik itt a országhatáron élő kisebbségeknek, de azt gondolom, hogy egy pozitív szellemben sikerül majd egy olyan módosítót megfogalmazni, amely a bolgár kollégák nyelvhasználattal, illetve az oktatá, anyanyelvi oktatással való megfontolásait is megjelenítek a jelentésben. Bármint tudják, a problémák általában a helyi közösségekből erednek, de meg úgy mondjuk úgy variásan, eufemisztikusan fogalmazva a politikai vezetés szándéka nem túlzott a határozott, hogy megoldja ezt a kérdést. És amint Azonban olyan vezetők kerülnek hatalomra, akik határozottak és eltökéltek, komoly változásokra számíthatunk. Nothing to add to Mr. Salafrakos. Salafrakos úrnak nincs mit mondanom. Azt remélem, hogy rövid időn belül sikerül kompromisszumos megállapodásra jutnunk, és biztos vagyok benne, mintegy biztos vagyok benne, hogy a végső jelentést nagy, kényelmes többséggel tudjuk majd elfogadni, és ez megerősíti azt az üzenet, amelyet nem csak a szerb vezetésnek üzenünk, hanem a nyugati-Balkán régiójában lévő országoknak és az Európai Unió állampolgárainak is. Itt fejezem be, kihangsúlyozva még egyszer, hogy sokkal többet értek el egy év alatt, kevesebb, mint egy év alatt, összevetve a, kob- ko- a korábbi ciklussal. Nagy volt a szkepticizmus, amikor az új vezetés átvette a hatalmat Belgrádban, de ideig azt kell, hogy mondjam, hogy ideig nagyon jó munkát végeztek, és egész egyszerűen támogatnunk kell őket ott és amiben, és amilyen hamar csak tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, minnyájuknak köszönöm.